Iniziamo. Buon pomeriggio a tutti. Köszöntök mindenkit. Azt javaslom, hogy eh, kezdjük el a mai ülésünket. Szeretném a, módu, a napirendet némileg módosítani ugyanis a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos jelentés előadója, García Pérez asszony, valamint a közvetlen kifizetésekről szóló jelentés előadója, Kapulás Szántos úr, ezeket ugye holnapra terveztük, de mind a kettőjüknek hamarabb kell távoznia majd az ülésről, ami azt jelenti, hogy azt javaslom, módosítsuk a napirendet holnap reggel, Kezdjük a 11-es és a 12-es napirendi ponttal, és azt követően folytassuk a napirendet a tervezetnek megfelelően. Aztán az elnök közleményei, azt javaslom, először is vegyük figyelembe, hogy webstreamingen keresztül közvetítjük a mai ülést. A kap reformmal kapcsolatos eh, jelentés eh, tervezete. Ezeket ugye június 18-án és 19-én fogjuk az ülésünkön megvitatni. Szeretném bejelenteni, hogy a módosítások benyújtásának határideje, ahogyan azt a koordinátorokkal is egyeztettük, július 9-e 12 óra lesz. Ez a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos jelentésre és a kap finanszírozására vonatkozik és a közös piacszervezéssel kapcsolatos, valamint a vidékfejlesztéssel kapcsolatos jelentés esetében pedig július, 12, 2, július 10-én 12 óra lesz a módosítók benyújtásának határideje. Tehát ez a kap reformját illeti, és emlékeztetnék még egyszer arra, hogy a módosító indítványokat a bizottsági javaslatra kell építeni, nem pedig a jelentéstervezet alapján kell ezeket kidolgozni. Rendben? Rendben, akkor most a harmadik napi rendi ponttal folytatnánk. Egy tanulmány ismertetéséről van szó, hogyan lehet a fenntartható versenyképességet és az innovációt a mezőgazdasági ágazatban javítani. Szeretném köszönteni szakértőinket, Janet Weaver professzort, aki a Kutató Kutatóintézet igazgatója, és Ellen Buckwell professzor emeritus köszönteném, ő is többször eljött már ide az ülésünkre. Professzor asszony fogja a tanulmányt ismertetni, Buckwell úr pedig fogja majd a, kés, a kérdéseket megválaszolni. Először tehát kezdjük Dwyer professzorral, és a Pleva főigazgatót is szeretném köszönteni, és köszönöm, hogy eljött ide hozzánk. Dwyer asszony parancsoljon, öni a szó. Köszönöm, elnök úr, és köszöntök mindenkit. Ez az első látogatásom itt a parlamentben, úgyhogy egy nagy megtiszteltetés ez számomra. Szeretnék tájékoztatást adni önöknek arról a tanulmányról, amelyet elvégeztünk. Körülbelül 20 percig fogok beszélni, és ezt követően vitázhatunk az elhangzottakról. Összefoglalásképpen vázlatként szeretném felvázolni önök előtt ennek a tanulmánynak a kontextusát, illetve a célkitűzéseit. Röviden megnézzük a megközelítést, az időkeretet, illetve megemlíteni majd a szakértőket, akik eh, részt vettek a tanulmány elkészítésében, és eh, a tanulmány eredményéről, megállapításairól is szeretnék eh, szólni önöknek, illetve arról, hogy a kap politikával ez hogyan kapcsolódik össze, és értékelni majd a javaslatokat is ebben a kontextusban és azt követően bizonyos ajánlásokat szeretnék megfogalmazni. Hangsúlyoznám, hogy ezek ajánlás tervezetek, mert eddig eh, még nem tudtuk ugye megvitatni ezen elképzeléseket önökkel, de remélhetőleg az ülés során majd eh, eh, árnyalni tudjuk ezeket, tehát nagyon nagy érdeklődéssel szeretném majd megismerni az önök észrevételeit. Ami a kontextust illeti, idézném, az első, ugye az első idézet a bizottsági közleményből származik, és a közös agrárpolitika reformjáról szól, amelynek a, vitája most, amelynek a reformja a vitatárgyát képezi. Itt a versenyképességről, a fenntartható versenyképességről van szó. Ez egy fő célkitűzésként jelent meg a közös agrárpolitika jövője szempontjából. Érdekesnek tartom, hogy ebben a megállapításban, illetve a kontextusban, ahogyan megjelenik a fenntartható kifejezés, ez kapcsolódik ugye az Európai Unió föld alapú forrásához, a második idézet pedig Csoros biztos úrtól származik, amit a parlament előtt mondott, és összekapcsolja egyrészt az élelmiszer biztonság kihívásait a környezetvédelmi kihívásokkal, amelyekkel szembesül az európai mezőgazdaság. Továbbá hangsúlyozni kell azt is, hogy a területi egyensúlyt fenn kell tartani és úgy gondolom, hogy ebből levezethető az a célkitűzés, hogy a jövőben az Európai Unióban aktív gazdálkodás valósuljon meg, tehát biztosítanunk kell, hogy aktívan kezeljük a mezőgazdaságot az Európai Unió egészében. Ami a célkitűzéseket illeti, az eh, volt a célunk, hogy a bizottság által megfogalmazott célokat értékeljük, és megnézzük, hogy a jelenlegi javaslatok mennyiben eh, képesek eh, arra, hogy elérjék ezen célokat. Ha megnézzük azt, hogy mit tanulhattunk eddig az eddigi tapasztalatokból, meg kell ugye fontolni azt is, hogy mi indokolja a változásokat, milyen kontextusban valósulnak ezek meg, és milyen kihívásokkal szembesülünk a jövőben. Meg kell néznünk a többi olyan politikát is, amely kapcsolódik a mezőgazdasághoz, és amely szintén szerepet játszik a fenntartható versenyképességben. A célunk az, hogy a parlament és a szakbizottság számára tanácsot adhassunk a jogalkotási tervezetek kidolgozásában. Röviden, ami a módszereket illeti, európai szintű és tagállami szintű felülvizsgálat, elemzés említendő meg, megpróbáltuk ki emelni azon országokat, amelyek az északi déli térséget, a régebbi újabb tagállamokat egyaránt képviselik, nagy donorországokat az európai költségvetés szempontjából, és olyan országokat is figyelembe vettünk, amelyek nettó kedvezményezett országok, a kis és a nagy országokra is tekintettel voltunk. Elemeztük az új elemeket ebben a javaslatban, amelyeket eddig talán még kevésbé sikerült tanulmányozni, de voltak olyan elemek is, amelyek az új javaslatokban, a csomagban komolyabb szerepet kaptak. Tehát a kockázatkezelés, amely például csak a health check kapcsán jelent meg. És ez a kettes pillére támaszkodó javaslatban komoly szerepet kapott. Egy integráltabb módszerre van szükség. Vannak olyan országok, amelyek hosszú távú támogatásban részesültek a kohéziós alapokból, és helyi szinten többféle alapból finanszírozást kaptak. Decembertől áprilisig terjedt a tanulmány, és számos szakértővel együtt dolgoztunk a különböző tagállamokból egyes nevek minden bizonyal ismerősek. Arra törekedtünk, hogy az új tagállamok szakértelmét és a régi tagállamok szakértelmét egyaránt bevonjuk ebbe a csoportba. Tehát egyértelműen akartunk fogalmazni, hogy mire is gondolt a bizottság, amikor a dokumentumait és a javaslatait kidolgozta. Ebben a konkrét javaslatban azt hiszem, hogy a fenntartható kifejezés leginkább úgy jelenik meg, hogy tiszteletben kell tartani a környezeti forrásokat, és eh, a minőséget fenn kell tartani a mezőgazdaság érdekében hosszú távra nézve. A versenyképesség ismét érdekes, mert itt nem feltétlenül úgy jelenik meg, ahogyan azt esetleg a közgazdászok értelmeznék. Úgy gondolom, hogy egyrészt fenn kell tartani a gazdálkodás eh, megvalósíthatóságát az Európai Unióban. Itt nem feltétlenül a legtermelékenyebb gazdaságokat kell ösztönözni, és a többiről megfeledkezni az Európai Unióban. Az innováció a javaslatok különböző részein is megjelenik. Egyfajta innovációs unióról van itt szó, és ez egy kulcsfontosságú mechanizmus, mert ezáltal komoly változások vihetők végbe a mezőgazdaságban, sokkal inkább ellenálló, versenyképesebb, fenntarthatóbb lehet a mezőgazdaság, az éghajlatváltozás és a környezetvédelem szempontjából is. A gazdasági, környezetvédelmi és eh, a szociális megközelítés azt hiszem, hogy mind részét képezi ennek a megközelítésnek. Ha megnézzük az eddig szerzett tapasztalatokat, arra következtetésre jutottunk, hogy eh, a kap mindkét pillére közvetlenül hat az európai mezőgazdaság versenyképességére. Ami azonban azt illeti, hogy ezek hogyan is működnek, a tapasztalatból azt mondtuk le, hogy az egyes pillér, itt ugye a piaci intézkedések és a közvetlen kifizetések értendők, ezek általánosabb hatást váltanak ki, nem annyira egyedi eh, hatásokat váltanak ki, és ezek igazából alá támasztják a mezőgazdasági tevékenységet, támogatják, támasztják ezt, ahelyett, hogy lehetővé tennék a, az átalakulást, a mezőgazdaság átalakulását. Ha ezt összevetjük a második pillér mechanizmusaival, azt mondhatjuk, hogy ezek sokkal inkább elő tudják mozdítani ezen célkitűzéseket, nem csak célirányos eszközök vannak ott, amelyek javítják a versenyképességet, hanem olyan mechanizmusok is, amelyek konkrétan a környezet, környezetvédelmi és szociális szempontból hasznosak. Vannak azonban kérdések arra vonatkozóan, hogy ugye hogyan teljesítenek most a vidékfejlesztési programok. Hosszú éve tanulmányozom ezeket, és tudom, hogy a kettes pillér mire törekedett, és más kérdés ugye az, hogy mit sikerült elérni. Úgy gondolom, hogy a videgeztési programok nem mindig e, tudnak egyensúlyt teremteni, a különböző célkitűzések nincsenek mindig egyensúlyban, lehet, hogy akár különböző irányba is mutatnak. Sok esetben a finanszírozás nem feltétlenül célirányos, megemlíthetném itt a beruházási támogatásokat számos országban, és a probléma az ilyenfajta támogatásokkal az az, hogy igazából ezek nem tudnak új értéket teremteni. A kettes pillérrel számos probléma kapcsolatos. Itt nem annyira a keret maga a probléma, hanem meg kell nézni azt, hogy mit akarunk a különböző összegekkel elérni. Gyakran ez nem valósul meg. Gyakran hangsúlyozzuk azt, hogy elköltjük a pénzt, de önmagában véve ez még nem a siker kulcsa, ez még nem biztosítja azt, hogy a célokat el lehessen érni. Ha megnézzük azt, hogy mi történik a projektekkel, van egy tanulási folyamat, amely innovatív, fenntartható fejlődést tesz lehetővé a kettes pilléren belül, vannak olyan kezdeményezések, amelyek a mezőgazdaságon belüli szaktudást kívánják fokozni, például ami a környezetvédelmi kérdéseket illeti, illetve azt, hogy a vidéki forrásokat hogyan lehet jobban kihasználni, a multifunkcionalitást hogyan lehet ösztönözni a gazdálkodásban. Az egyéni beruházások többfajta hasznot tudnak teremteni, be lehet vonni például a gazdálkodásba a tanulási nehézségek küzdő személyeket, például vannak erre irányuló kezdeményezések is, de nem szeretnék itt a részletekbe menni, hanem inkább haladjunk. Ami a fenntartható versenyképességet és az innovációt illeti, arra következtetésre jutottunk, hogy a programok esetében vannak olyan elemek, amelyek hátráltatják az innovációt és nehezítik. Ezek közül az egyik az, hogy gyakran az európai forrásokkal nem hajlandók kockázatot vállalni. Ha belegondolunk, hogy a magánszektor a mezőgazdaságban milyen beruházásokat eszközöl, nagyon óvatos és körültekintő, ha megnézi, hogy mibe fektet. Gyakran előfordul, hogy hosszú távú befektetésekre nem hajlandó, hogyha rövid távú nyereségre tehet szert, vonakodik az újdonságoktól, amelyek átalakulást igényelnek, vagy amelyek a jövőben azt teszik szükséges, hogy másképpen kelljen kezelni a vidéki térségeket meg kell néznünk, hogy a magánfinanszírozással mit lehet elérni. Azt hiszem, hogy ha megnézzük ezen programokat, azt tapasztaljuk, hogy gyakran alig ha tesznek többet, mint amennyit maguk a bankok is tennének. Hiszen aggódnak a kockázatok miatt, és jól megnézik azt, hogy mire szálljanak forrásokat. Ugyanakkor ezen a problémán túl kell lépnünk, hogyha tényleg ösztönözni szeretnénk a változást helyi szinten. Mert a jó elképzelések gyakran komoly nehézségekkel szembesülnek a szabályok tekintetében például, és ezért nem igazán lesznek gyümölcsözőek. Úgy gondolom, hogy az emberek továbbra is például az ellátóláncra összpontosítanak, mások a környezetvédelmi fenntarthatóságra helyezik a hangsúlyt, és előfordul, hogy a különböző érdekek között kevés a párbeszéd. Éppen ezért a forrásokat nem igen lehet kiegyensúlyozottan felhasználni a célok elérése érdekében. Ha megnézzük a különböző szakpolitikák hatáját, ha megnézzük azt, hogy milyen politikák érintik a kutatásfejlesztést, az innovációt, például a tejágazatban a jogalkotási csomagot, vagy a termékek minőségével kapcsolatos jogszabályokat, ezek nem igen integráltak, nem kapcsolódnak a kap reform folyamatába, tehát ezen mindenképpen javítani kell. És a végső megjegyzésem gyakorlatilag ahhoz a vitához kapcsolódik, amely a kap körül zajlik. Mi úgy gondoljuk, hogy különbözőek az érdekek, a kettes pillér felhasználásával kapcsolatban. Ugyanakkor a vita mégis, mintha az első pillére korlátozódna, és ez gyakran akadályozza az építő jellegű vitát arról, hogy hogyan lehet a legjobban elérni a célokat. Említenék példákat, de inkább nem megyek bele a részletekbe, mert különben túl hosszúra sikeredik az előadásom. Ami az új javaslatokat illeti, ha jövőbe tekintünk, értékelni kell ugye az új javaslatokat. Az első pillér önmagában a jövedelem támogatással kapcsolatos, ugye? Itt más célok elérése is fontos, de ez egyfajta alátámasztó elem. Nem egy olyan mechanizmus, amely természeténél fogva segíteni az átalakulást. A benyomásunk az, hogy segíthet abban, hogy fenntartsuk a mezőgazdaságot és a területi egyensúlyt, de meg kell néznünk, hogy hogyan kerül sor a kifizetések elosztására. Vannak nagyon fontos horizontális mechanizmusok is az első pilléren belül, ezekre rámutatunk a jelentésben, és ezeket fontosnak ítéljük meg, így például a mezőgazdasági tanácsadó szolgálat, ez is hozzájárulhat a fenntartható versenyképesség megvalósításához, ami pedig a vita egészét illeti arról, hogy a kölcsönös megfeleltetés, a greening hogyan valósul meg. Ha ezeket jobban ki lehet dolgozni az új javaslatokban, akkor a fenntarthatóság szempontjából ez hasznos lehet. Visszatérnék majd még erre a pontra, de úgy gondolom, hogy a kettes pillérben komoly lehetőségek rejlenek. A javaslattervezetek számos pozitív fejleményt tartalmaznak, a jelenlegi helyzethez képest. Ösztönözhetik ugyanis a kihívásokra pozitív reakciót. Rámutatunk arra, hogy az Európai Innovációs Partnerségi megközelítés milyen pozitív lehet, a különböző együttműködésekhez a támogatás, itt ugye hidakat lehet építeni a különböző érdekek között, ahogyan azt már megemlítettem, és megnézhetjük azt is, hogy milyen rugalmasságot tudunk, tudnánk biztosítani a jövőben. Ez korábban már létezett, de a következő programozási időszakban talán még inkább fokozódhat. Ami a vidékfejlesztést illeti, ő magában nem tudja ezt bizonyít, nem tudja biztosítani azt, hogy a versenyképesség fenntartható legyen, nagyobb hangsúlyt kell arra helyeznünk, hogy a célokat hogyan tudjuk elérni, a szinergia hatásokat is javítani kell a kap és egyéb kapcsolódó politikai területek között. Van egy újfajta logika is ezen javaslatokban, ha összevetjük azzal a reform folyamattal, amely mögöttünk áll. A 92-es reform és a health check-kel kapcsolatos reform itt ugye a támogatások leválasztásával kezdődött, majd átmozdultunk a kettes pillérhez, de mindez úgy gondolom megváltozott ezzel a javaslat csomaggal, mert az emögött meghúzódó elképzelés, a méltányosság, figyelembe kell venni az új és a régi tagállamok helyzetét, a tagállamokon belül a kifizetések elosztását, és ez egy nagyon domináns kérdésé vált ebben az új csomagban. Ha az újraelosztásra szükség van, kérdés, hogy egyértelműek-e a kritériumok, amelyek alapján megítélhetjük, hogy hogyan lehet újra elosztani a forrásokat. És ha megnézzük azt, hogy a különböző pilléreken belül mi történik, úgy vélem, hogy még a régi modellen belül az első pillér ugye a jövedelem támogatás volt kapcsolatos, a második pillér pedig a vidékfejlesztésre vonatkozott. Az új csomagban azt láthatjuk, hogy vannak vidékfejlesztési elemek mindkét pillérben, és jövedelem támogatási elemek is mindkét pilléren belül. Például ami a fiatal gazdák támogatását illeti az első pilléren belül, ez is összefügg ugye a fenntartható versenyképességgel, azt mondhatjuk, hogy a kockázatkezelési intézkedések a kettes pilléren belül inkább a jövedelem támogatással kapcsolatosak, de az egész struktúrával kapcsolatos benyomásunk az az, hogy ez egy új, koherens modell, de aggaszt bennünket az, hogy nem lesz kielégítő ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, azokat a lépéseket, amelyeket a bizottság felvázolt ezekben a javaslatokban. Ezért kidolgoztunk néhány ajánlást, és most erről szeretnék beszámolni önöknek, és kikérem majd a véleményüket. Úgy érzem, hogy abban a pillanatban, amikor a kap jövőjéről kezdünk beszélni, az első pillére helyezzük a hangsúlyt, és az első pilléren belül hogyan akarjuk a tagállamok, régiók, illetve a gazdaságok között esetleg újra elosztani a pénzeket. Sokszor azonban elvész a vitában a második pillér, pedig kritikus fontos eleme ez abból a szempontból, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni a jövőben, mennyire tartósan. Ezért azt javasoljuk, hogyha talán a tagállamok jobban felismernék, hogy a második pillérnek milyen nagy jelentősége van, akkor hatékonyabb lenne az előre haladás. Tegnap gyorsan felrajzoltam ezt eh, az ábrát. Az írásos javaslatokban azt eh, írtuk eh, le, hogy a tagállamok kiadásaira határozunk meg egy küszöb értéket 2010 alapul éve. Minden tagállamnak a kiadásait itt felvázoltuk, itt bal oldalt látják a nyilakat, tehát minimum 30 vagy minimum 40 százalékát költik a tagállamokkal vidékfejlesztésre a teljes költségvetésből. A régi tagállamokban azt követelnénk meg, hogy a teljes kap kiadásokon belül a vidékfejlesztési kiadások arányát növeljék. Franciaország, Hollandia, Dánia, Belgium, bizonyos mértékig az Egyesült Királyság tartoznának ebbe a körbe és hát, ha feljebb húzzuk meg a küszöbet, akkor még több tagállam kerül bele ebbe a körbe. Sok új tagállamnak nagyobb a vidékfejlesztési költségvetése, mint a közvetlen kifizetés büdzséje. És hogyha a jövőről beszélünk, a vidékfejlesztési intézkedések a teljes kapon belül csak egy kis részt jelentenek. Nagyon nehéz tárgyalások lesznek még a két pillér szerepéről, jelentőségéről. Tehát ez lett volna az első javaslat, és nagyon érdekel majd, hogy erre önök hogyan reagálnak. A második javaslat inkább a tanulásról szól, hogyha világos célokat tűz ki a bizottság a kapreformmal kapcsolatban, mi fontosnak tartjuk, hogy a teljesítményt mérni kell, és ebből tanuljunk majd, hasznosítsuk az eredményeket, és egy félidős felülvizsgálat készüljön a politika eredményességéről. Nagyon fontos nyomon követni azt, hogy mit sikerült elérnünk. A tagállamokban, tehát hogyha felülvizsgáljuk a tényleges eredményeket, akkor véleményünk eh, szerint jobb fenntartatósági garanciákat kell beépíteni a kettes pillérbe. Itt nyilván nem a környezetet károsítják az erre elköltött pénzek, de hogyha megtervezik a beruházásokat olyan módon, hogy a hosszú távú fenntarthatóság a fő szempont, azaz nem ruházunk be olyan dologba, aminek öt év múlva már nincs értelme. Itt gondolunk el a nagy fő kihívásokra, mint amin a léghajlatváltozás. Néhány nagyon jó példát is találtunk, amikor az érintett partnerek részt vettek a célzott támogatás kritériumainak a kidolgozásában, ott, ahol erre a legnagyobb szükség van. A jelentésünkben számos kritikai megállapítást találunk az új tagállamok részéről, hogy ott a first come, first serve alapján érzékelik, hogy a sok esetben döntenek a támogatásokról. Hogyha a beruházási eh, támogatást eh, nem azon az alapon osztják oda, hogy eh, hol van a legnagyobb szükség, hanem azt mondjuk, hogy bárki pályázhat, itt van ez a pénz beruházásra, akkor igazából nem a legeredményesebben járunk el ha jó üzleti terv benyújtása a kritérium, akkor ez már önmagában is elég a biztosíték arra, hogy a célokat elérjük. Jobb koordinációt javasolunk a szakpolitika többi elemével, ezt egy kicsit persze az írásos részben részletesebben is kifejtjük. A az ajánlások második részében inkább az első pillérrel a közvetlen kifizetésekkel foglalkozunk. A szaktanásadói rendszer erősítését javasoljuk. Sok tagállamban környezet erőforrások kapcsán a következő évben nagy kihívásokkal kell számolni, például vízhiány, vagy lesznek problémák azzal is, hogy a talajszennyezéssel lesznek problémák, és így tovább az, hogy jobban értsük ezeket a hatásokat, és sikeres stratégiákat dolgozunk ki ezeknek a leküzdésére, ez mindenképpen létfontosságú lesz. Úgy gondoljuk, hogy a szaktanácsadói rendszer hatáját is jobban meg kell határozni. Néhány évvel ezelőtt, amikor ezt kialakítottuk, csak a gazdák kisebb részére vonatkozott ez, és tulajdonképpen csak a cross compliance-el foglalkoztak, ezen túl kell lépni. A greening az egyes pillér egyik fontos eleme. Arra számítunk, hogy a tagállamok szintjén is kell azért mozgásteret biztosítani a tagállamoknak arra, hogy hogyan használják fel ezt az intézkedést, ezeket az intézkedéseket. Persze el kell magyarázni a tagállamoknak, hogy milyen módon tudják kizöldíteni az egyes pillérben eszközölt kifizetéseket. Milyen kritériumok mentén kívánunk előre lépni az egyes pillérben, hogyan történjen a pénzek elosztása a tagállamok között. Hogyha mind a két pillérnek a céljai közelítenek egymáshoz a reform kapcsán, akkor hasonlók lesznek a kritériumok is, amikor arról döntünk, hogy hogyan kell a pénzeket elosztani. Konkrét ajánlásokat is tettünk a kettes pillérrel kapcsolatban. Szükség van valamire, hogy a kifizető ügynökségeket és a hatóságokat képessé tegyük arra, hogy valóban átérezzék, hogy itt a cél az átalakítás. Itt nem csak, nem csak arról van szó, hogy olyan embereknek, akik egyébként is beruháznának, adjunk egy kis tőkét. Itt hosszú távon gondolkodásra van szükség, és lehetővé kell tenni a magánszektor bevonását is a finanszírozásba. Ez persze nagyon alaposan végig végig kell gondolni. Azt javasoljuk, hogy nagyobb hatékonyságot érhetünk el helyi stratégiák alkalmazásával. Ugye helyben döntik el, hogy mire van szükség. Lehet, hogy mezőgazdaság bizonyos ágazataiban jobban hasznosul a beruházás, vagy pedig a, vagy a marketing, a, van, vannak a régiók, ahol sok tapasztalata rendelkezésre a turizmusban, és ide érdemes inkább összpontosítani a beruházásokat. Sokszor annyira bonyolultak a rendszerek, hogy ez inkább negatív ösztönzőként hat. Ezért több jobban kell bátorítani a az embereket arra, hogy és tájékoztatni kell őket arról, hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket felhasználni, és akkor a mechanizmusok működését gátló akadályokat is jobban meg tudjuk szüntetni. Szeretnénk az Európai Innovációs Partnerségnek némi irányítást biztosítani ebben a korai szakaszban, azt hiszem nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság irányító szerepe, hogy azután a helyi szinten lehessen ezt tovább kreatív módon kibontani. Valami olyasmire van szükség, ami ösztönzi az embereket, hogy hozzá, hoz, létre akarjanak hozni ilyen partnerségeket. Itt megint csak az innovációt akadályozó gátak lebontása kulcsfontosságú, és a legfontosabb alapok pénzügyi szabályait közelíteni kell egymáshoz. Hogyha helyi szinten akarjuk működtetni az alapokat, akkor furcsanak tűnik számunkra, hogy ugye még a vidékfejlesztési alapműködésében szigorú szabályok vannak, ez nem ad elég rugalmasságot a felhasználóknak. Azt szeretnénk biztosítani, hogy jobban koncentráljunk a tanácsadásra, a tájékoztatásra helyi szinten. És talán gondolkozunk el azon is, hogy nem kellene korlátozni a finanszírozás kockázatkezelésre történő felhasználását. És itt előadásom végítem, remélem, hogy hasznosnak tartják az előadásomat, és érdeklődéssel várom az észrevételeket. Köszönöm szépen ezt a rendkívül érdekes előadást. Most elkezdjük az eszmecserét, a kérdéseket. Több kollega is jelentkezett, jelezte, hogy kérdezni szeretne Brita Reimers először. Köszönöm szépen. Mindeneket köszönöm, hogy ismertette a tanulmányt. Több nagyon érdekes megállapítást is hallottunk. Érdekesnek találtam például azt, amikor ön azt mondta, hogy a közpénzekből ritkán mernek kockázatot vállalni és új projekteket útjára indítani. Mit gondol arról, hogyha hatékonyabban akarunk, akarjuk felhasználni a pénzeket, és mondjuk rulírozó alapokat nagyobb mértékben alkalmaznánk a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben, akkor talán hatékonyabban tudnánk a hiteleket is, illetve a pénzeszközöket felhasználni. Hogyha az egyes régiókra nézve testre szabottan létrehozunk mondjuk pályázatokat intéző hivatalokat, akkor talán a nem túl könnyen elinduló projektek is, nek is tudnánk impulzusokat adni. Persze a gazdaságosságot bizonyítani kellene, de alkalmazhatnánk egy kvótát, és új projektere, projekteket ezen kvótán belül így lehetne támogatni, a pénz egy része pedig visszafolyna, tehát a rulíroz alapban, és ezt újra fel lehetne használni. Mit gondolna ön erről? Üdvözlöm azt, hogy világosan azt mondta, hogy a második pillér tulajdonképpen pénzügyi meg kell, hogy erősödjön, és célzottabban kell, hogy működjön. Annak is örülök, hogy azt mondta, hogy erősíteni kell a szaktanásadói rendszert, hiszen az információ áramlás a mezőgazdaság különböző ágazatai között még jóval hatékonyabbá tehető. Emellett szükség van helyi stratégiákra is. Nem jó az, hogyha e, mindent egy kaptafára akarunk intézni Európában. Különbözők a helyzetek, a kiinduló pontok, és, erre, és, a, e, és a reagálások is ezért eltérőek kell, hogy legyenek. Említette azt, hogy közelíteni kell, egy, kell egymáshoz a különböző alapokat, és alternatív vált e, kell teremteni társfinanszírozás lehetővé téve a mezőgazdaságban. Tehát ez azt jelenteni, hogy a jelenleg gazdaságilag gyenge régiók, akik nem tudják letenni a társfinanszírozásban a saját részüket, hogy ők ne essenek ki a lehetőségből, hanem ott is legyenek lehetségesek a beruházások, hogy ne kerüljenek még hátrányosabb helyzetbe ezek a régiók. A kockázatot kellene itt jobban szétosztani, érdekközösségek létrehozásával, amelyek egy bizonyos projektet támogatni akarnak, és pénzügyileg is ehhez hozzá akarnak járulni, így csökkenthető a kockázat, és kockázat, és hosszú távon is nagyobb lesz az esélye, hogy az ilyen projektek is sikeresek lehetnek. Köszönöm szépen, Britta Herbert. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy bemutatta a tanulmányt, nagyon gondolatébresztőnek tartottam. Akkor is, hogyha az agrárpolitika reformjáról beszélünk, fel kell tennünk azt a kérdést, hogyha a javaslatok mentén fogunk eljárni, akkor mi lesz a helyzet 2020-ra? versenyképesebb lesz Európában a mezőgazdaság, azaz hozzájárulnak majd ezek az intézkedések ahhoz, hogy tényleg versenyképesebbé tudjuk tenni a mezőgazdaságot és inkább tehát saját lábra tud állni majd a mezőgazdaság? Vagy pedig inkább az a célja ennek a politikának, hogy ebben a hét évben azért viszonylag elfogadható jövedelmet biztosítsunk a gazdák számára. Szerintem túl ritkán tesszük fel ezt a kérdést, és hogyha tovább erősítjük az első pillért, akkor a második irányba fogunk elmozdulni, azaz csak azt tudjuk biztosítani, hogy hát nagyjából nem omlik össze a mezőgazdaság, de igazából a versenyképességért nem teszünk sokat. Sokat beszélünk a fenntarthatóság erősítéséről. Ha most itt körülnézek, hát akkor néhány kérdés jut eszembe. Elmondjak egy elég szélsőséges példát. Azt javasoljuk például, hogy 5-7 vagy 10 százalékot, a terület 5-7-10 százalékát nem mezőgazdaságilag hasznosítsuk, hanem mondjuk ökológiai részek legyenek. Hát a gazdák persze nem lesznek olyan őrültek, hogy a legjobb termőföldeket vegyék ki a termelésből, hanem a legnehezebbeket, és a fennmaradó föld tovább is csak intenzív művelést fognak végezni a gazdák, sőt, még intenzívebbé kell tenni a művelést, hiszen 5-7 vagy 10 százalékot kivonnak a termelésből. És a legbrutálisabb eredmény az lenne, hogy a legnagyobb intenzitással dolgozó gazdák már ezt nem tudják megemészteni, és bedobják a tűrő között, felhagynak a termeléssel. Fel kell tennünk a kérdés, hogy akkor, ha ez így lesz, elértük-e a céljainkat. Azt látom egyébként, hogy ez a lassú átmenet az első pillértől a második pillér felé, ami az elmúlt húsz évben zajlott, ezt most meg akarjuk szakítani. Pont egy olyan helyzetben, amikor a tagállamok az első pillérben a támogatások 10 százalékát adták, és most a 70-et adják ki, és akkor itt beszélünk igazságosságról. Ez így nem működhet. Azt hiszem, fel kell tennünk néhány kérdést. Mindenek előtt azt, hogy ez így akkor tényleg hozzájárul-e a mezőgazdaság versenyképesebbé tételéhez. A második pillére kapcsolatban mindig felmerül az a kérdés, hogy itt nagyon nagy a kockázata annak, hogy a mezőgazdaságból elmegy a pénz más ágazatokba és ez tényleg sokszor így van. Ezért foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel is, hogyha már nyilvánvalóvá válik, eh, hogy a eh, versenyképesség erősítése szempontjából jobb a más, jobbak a más, hatékonyabbak a második pilléres intézkedések, akkor eh, lát el kell döntenünk azt, hogy elfogadottabbá kell tenni a második pillért, mint amilyen ma. Köszönöm szépen, Martin. Ezt az egész fogalom, hogy fenntartható versenyképesség, hát itt kezdeném. A fenntarthatóság ez már nagyon inflálódik, mindenre azt mondjuk, hogy fenntartható. Mivel szemben, vagy mivel összefüggésben kell erősíteni a versenyképességet? Először ezt kell definiálnunk. Az elmúlt években az volt a benyomásom, hogy a támogatási programok a mezőgazdaságon belül akartak erősíteni a versenyképességet, és emiatt sok üzem felhagyott a termeléssel. Itt inkább a kereskedelemmel összevetve kell erről beszélnünk, tehát a versenyképesség erősítésére sokszor rányomjuk a szerkezet átalakítás bélyegét. Nekem a inkább azt mondanám, hogy nagyobb hozzáadott értéket kell teremteni a mezőgazdaság számára. Bárhogy is definiáljuk a fenntarthatóságot. Feladat. Abban egyetértünk, hogy az első pillér kevésbé célzottan működik. Most a kérdés az, hogy maradunk annyiban, hogy ez jövedelemtámogatás, vagy az első pillért jobbá tegyük. Én igenis a bizottság megközelítését helyesnek tartom, ellentétben az előttem szólókkal. Abban egyetértek persze, hogy a második pilléről túl kevés vita folyik nyilvánosság előtt, és a nagy probléma valójában az, hogy egyensúlytalanság alakult ki az EU-n belül a tagállamoknál. El kéne jutni oda, hogy a tagállamok szintjén ugyanaz az kínálat szerepeljen a második pillérben. Például az összes tagállamban fel tudják kínálni a környezetvédelmi intézkedéseket de aztán a társfinanszírozást is itt említették. Ez problémát jelentett számos tagállam számára, egyre inkább egyébként, és a bizottsági javaslata, hogy úgy mondjam, nem kellően fókuszál erre, sőt, adott esetben rosszabbá teszi a helyzetet. Most egy kicsit konkrétabb megjegyzést szeretnék a kockázatkezeléssel kapcsolatban a második pilléren belül. Én ezt teljesen örültnek tartom, hogy a kockázatkezelést a második pillérbe tegyék, ez nem odavaló. Más módokat, utakat kell találni, és egyáltalán nem úgy, ahogy a bizottság javasolja, ugyanis a második pillér programjai kalkulálhatatlanná válnak, hogyha még betesszük oda a kockázatkezelést is. Úgy gondolom, és ebben megint csak egyetértünk, hogy a tanácsadást erősíteni kell, de a kérdés most az, hogy milyen irányba adunk tanácsot és végül is ez oda vezet, amit az elején már mondtam, hogy milyen irányba mennek a tanácsok, milyen, milyen mezőgazdaságot akarunk támogatni, hol akarunk pénzeket költeni. És azt gondolom, egy fontos pontot mondott a végén még, hogy a LIDER programok tényleg példaértékűek, hogy ennyire kevéssé veszik ezt figyelembe a javaslatok során, ez sajnálatos dolog. Aztán a legutolsó kérdés, a második pillér támogatásánál négy tenge helyett most hat célt említenek, most eh, észszerű ez, vagy inkább oda vezet, hogy a tagállamok különböző irányokba indulnak el. Köszönöm szépen. Köszönöm Martin, Albert, Dess, utána Jimmy. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy bemutatják ezt a tanulmányt nem vált világossá számomra, hogy mi a célkitűzése ennek a tanulmánynak, hiszen nagyobb versenyképességet, pontosabban szólva fenntartható versenyképességet tűztek ki célul, de az elmondottak alapján kiderült, hogy teljesen jogos, helyes megjegyzések hangzottak el. Például azt mondta, hogy a második pillér igenis alkalmas arra, hogy konkrét környezeti előnyöket érjünk el. Másrészt üdvözölte azt is, hogy az első és második pillér intézkedéseit összekeverik. Ez nem koherens ilyen módon, erre szeretnék választ kapni. Aztán, ami hiányzott az összefoglalásból, ha a versenyképességről beszélünk, mert most is tudjuk, sőt az Európai Számbevőszék is bírálta, hogy a bizottsági javaslatai lényegesen nagyobb bürokráciát fognak okozni, és a gazdák bürokratikus terhelése is összefügg a versenyképességükkel. Erre is szeretnék választ. Valamikor a parlamentben úgy döntöttünk, hogy 2015-ig a bürokráciát mondjuk 20-25 százalékkal csökkentjük. Az Európai Bizottság meg azt mondja, hogy 20 százalékkal nagyobb lesz a bürokrácia. Valahol ez nem működik így, nem illik össze, és a bizottság javaslatait nem fogom támogatni, mert a gazdáimmal nem tehetem meg azt, hogy még nagyobb legyen a bürokrácia. 40 hektáros üzemem van, és a fiam teljes joggal mondja, egyedül magamnak kell az összes bürokratikus dolgot megoldani itt a gazdaságon belül, és pünköst hétfőn, amikor valaki utazik és pihen, akkor én ott ülök, vagy ott ültem, és mindent ki kellett tölteni, amit előírtak nekem, hogy az európai szintű feladatokat el, tudjam, el tudjam látni és nem szeretném, ha a jövőben is hétfőn ott üljenek még tovább, és amit a biztos javasol, az ebbe az irányba mutat, ebbe én nem megyek bele. Ezért a tudósoktól is szeretnék választ kapni arra, hogy egy célzott agrárreformot hogyan tudunk egyszerűvé tenni a gazdák érdekében, anélkül, hogy a célokat megkérdőjeleznék. Ez hiányzik mindeddig. Aztán még válaszra van szükség, Herbert Dorfman már mondta, hogyha a második pillért erősítenénk, mondjuk, hogy ezzel is szimpatizálok is. Dél-Tirolban, Ausztriában, Bajorországban, Baden-Württembergben vannak erre példák, persze máshol is, hogy a második pillér kiválóan működik, de hogyha erősítjük ezt a második pillért, akkor meg kell akadályozni, hogy nem agrárterületekre folyjanak el a pénzek. És itt szeretném azt javasolni, hogy európai szinten jöjjön létre egy intézkedési katalógus, arra vonatkozóan, hogy a második pillér, pénzé, pillér pénzeit mire lehet elkölteni, akkor nem lehet nem a célnak megfelelően elkölteni őket. Tehát vagy meg kell állapodni itt egy ilyen intézkedési katalógusban, és én erre nagyon nyitott is vagyok. Martin Heislingnak meg azt mondom, most anélkül, hogy a líder témáját megkérdőjelezném, vannak nagyon jó líder projektek, ez világos, de hogyha megnézem az elmúlt 15 év líder projektjeit a régiónban, akkor 90%-ban nem fenntartható dolog volt, hanem kidobott pénz, amit csináltak, mert fenntartható hatással nem számolhattak ott. Erre nem egy sor. A pénzeknek el kell érniük azt, hogy a gazdák versenyképessége erősödjön Nos, szeretnék választ kapni arra, hogy milyen hatással jár ez, hogyha az első és második pillért így összekeverik, nem észszerű az első és második pillért a feladatok tekintetében élesen ketté választani, főleg ami a mi a kockázatkezelést illeti, Martinnal egyetértek. Egyértelműen az első pillérbe kerül, ez a tagállam döntse el, hogy ilyen kockázatmenedzsmentet csinál-e, és ez az első pillérből kell finanszírozni. A környezeti intézkedések már csak a nagyobb rugalmasság miatt is jó részt a második pillérbe tartoznak, és itt meg kell próbálni, hogy megoldásokat találjunk, és egész Európában egyenlő végrehajtás, vagy egyforma végrehajtás működjön. Aztán egy megjegyzés a tagállamok között a pénzek elosztására. Német képviselő is vagyok, és ilyen minőségemben támogatom, hogy akik az átlag alatt vannak, sokkal azok többet kapjanak, és akik fölötte vannak, azoknak le kell mondaniuk bizonyos pénzekről, mert különben nem tudunk igazságos rendszert kialakítani Európában. Nem vállalhatunk felelősséget azért, hogy 100 eurót kapnak a Baltikum gazdai máshol meg 6-700 eurót kapnak a gazdák. Itt megoldást kell találni, mert különben igazságtalanul járunk el ezen országok gazdaival szemben, akiknek más pénzügyi feltételek között kell működniük, és ez nem a verseny semlegesség, amiről beszélünk. Jobb megoldásokat kell találnunk, mint amiket a bizottság javasolt. Viszont ami még jobban érdekel ebben az összefüggésben, hát a tanulmány nem tudom figyelembe vette ezt, azt hiszem említette egyébként a nagy különbségek, amik a tagállamokon belül vannak. Herbert Dorfman mellettem ül, és ő az 50 eurót kap az első pillérben Dél-Tirolban, máshol pedig Olaszországban 6-7 százat fizetnek. Szerintem, ha ez így marad, akkor az Európai Bíróság elé kell vinni a dolgot. Őszintén szólva, a gazdákat szeretném felszólítani, hogyha ilyen alacsony kifizetéseket kapnak, akkor forduljanak az Európai Bírósághoz, mert ez már nem az egyenlő feltételek területe Európában. Tehát sok kérdést kell tisztázni, de számos jó javaslatot is hallottam, amiket értelmesnek tartottam. Köszönöm Albert, Jimmy, utána Schmidt. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenképpen köszönetet mondom az ma délutáni előadásért. Nagyon jó volt, nagyon érdekes volt, amit hallottunk. Egy kicsit meglepett, amikor beszélt a legtermelékenyebb területekről. Európa, Európában vannak, igenis versenyképes területek, és itt egy egyensúlyra kell törekedni, nem versenyképességekkel, és egyébként beszélt a tejiparról és a tejgazdaságról is, hogy, és ott látjuk, hogy mennyire nehéz ez a legkevésbé termelékeny vagy hegyi területeken, és nagyobb gazdaságokat tudnak tartani a termelékeny területeken. Még hogyan tudjuk ezeket az embereket a termelésnél tartani, hogy ne bukjanak el. Itt egy hosszú távú választ kell találnunk, és meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk a leginkább előnyt kovácsolni ebből. Aztán nézzük a második pillért, a greening 30%-át, mint a kap reform javasolja, átkerüljön az első pillérbe, és hosszú távon a hatását ennek meg kéne vizsgálni, ha megcsinálja. nézzük meg ezt a rengeteg szabályt és rendelkezést, amit megszületett, az első pillérben, hogyan tudnánk itt a második pillérben belül viszont egyszerűsítést elérni. Azt már tehát nem megfelelő módon ruháznak be, erről is beszélt, nem célzottan ruháznak be. Mit jelent az, hogy nem célzott módon ruháznak be? Az új tagállamokban, a régi tagállamokban van ez, mit értenek ez alatt az új tagállamoknál? A második pillér erősebb az első pillérhez képest és számukra nagyon nehéz a finanszírozást megtalálni időnként. Meg kell nézni, hogy ez egy nagyon érdekes terület, és milyen megoldást tudunk találni, hogyan tudjuk ezt továbbfejleszteni. Ez az egyik legfontosabb téma, hogy hogyan tudnánk itt, hogyha jövőben sikeresek akarunk lenni. Egy további kérdés. A nagy kérdés nem arról van szó, hogy itt Európában mire jutunk, hanem hogyan tudunk versenyezni a világ többi részével. Ugye látjuk, itt van a szabályozás, Európát hogyan tudjuk úgy felkészíteni, hogy versenyképes legyen. Ezt hiszem, ezt érdemes lenne megnézni, mert a piacon kell biztosítanunk, hogy túlélőképesek legyünk az európai termékeinkkel. Nagyon érdekes volt, amit mondtak a tanácsadással kapcsolatban. Mit jelent ez, hogy erősíteni kell a tanácsadás? Ez megint csak több kiadást jelent a tagállamokra nézve, hiszen több tanácsadóra van szükség. A reformcsomagban, ha látom, van az administratív költségek 15%-kal növekednek, ugye ezt, ezt meg lehet jósolni. Most nem akarunk egy néhány százalékon vitatkozni, de azért összességében meglehetősen magas. Az emlékszem még, amikor nálunk volt egy ilyen tanácsadói szolgálata, most pedig egy, mi átalakult ez, egy, egy, egy gazdaságokat megszabályozó rendőrség, és ami most működik, ez nem tanácsadás. Hogyan tudjuk ezt egyszerűsíteni? Azt kéne megvizsgálni, hogy ne ami hogy önmagában a terepen, kint a gazdaság körében működőképes legyen ilyesmi. A tagállamoknak igenis el kéne dönteniük, és el kell tudniuk magyarázni, hogy miért hoznak meg bizonyos döntéseket. Grazie. Grazie Jim. Smith, e poi Agnew. Köszönöm szépen Schmidt, utána Anya. Köszönöm szépen. Más kollégok már sok mindent elmondtak azzal kapcsolatban, amit én is szeretnék elmondani, aztán itt Jimmy említette a rendőrségi szolgálatot, hogy az, a tanácsadás ilyenné alakult, de én itt folytatnám a tanácsadás, mint szolgálat, szolgáltatás nagyon fontos. Természetesen tanácsokra szükség van, ha innovatívak akarunk lenni a mezőgazdaságban, ez egy dolog a Regionális Fejlesztési Bizottság további tagja és árnyék előde is voltam az idevágó szabályozásokkal, de nézzük meg, hogy milyen kereteket tudunk biztosítani a kockázatok esetében, hogyan tudjuk megosztani itt a parlamentben a kockázatot és máshol ugyanazt a tanácsot kell adni ugyanazon szervezethez, hiszen azok egészen más körülmények között működnek, egészen más elvárásokkal, egészen más feltételek között. Azt hiszem, hogy ez egy problémás dolog. Értékelték-e már a pluszköltségeket, hogyha a komplementaritás, kölcsönös kiegészítés hiányzik? ezeket meg kell nézni egy közös stratégiai keretben, hogy mire megyünk ezzel a tanácsadással, és mennyibe kerül ez. És hogyha értékelést készítettek ezzel kapcsolatban, hát én nagyon örülnék, ha megkaphatnám ezt az értékelést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ellen. Annyi. Utána pedig alelnök úr. Csak egy néhány megjegyzést az innovációval és a versenyképességgel kapcsolatban, ez két nagy téma volt az előadásban. Az innováció, olyas valami, nem tehetjük, hogy mondjuk valakinek, hogy legyen innovatív, vagy találjon fel dolgokat, hanem olyan klímát, olyan hangulatot kell teremteni, hogy ezt megtegyék, ami pedig a versenyképességet illeti. Itt arról van szó, az innovációt kell befogadni, adaptálni, és ezáltal válunk versenyképesebbé. Például háromszorosára sikerült a hozamokat növelni a, a cukorépa termesztésben, illetve a gabona termesztésben, a buza termesztésben, de idővel az elakadt most, a, hogyha hogy, és az talajelorzió viszont súlyos problémákat jelentett. Ez a fenntartható gazdaság. Hogyan tudjuk megteremteni, hogy ne legyen ilyen erózió? Ugyanez vonatkozik egyébként a növényvédőszerekre is. Itt is innovatívnak kell lenni, de mit csinál az Európai Unió? Gyakorlatilag mindennel akadályozzák ezeknek az embereknek a munkáját, akik innovatívak, ami csak rendelkezésre áll. Hogyha megnézzük, vannak országok, amelyek csatlakoznak az Európai Unióhoz, akkor gyorsan hagyják abba az innovációt, mert különben nem engedik be őket az Európai Unióba. Ez egy az nulla tolerancia kérdése az importtal kapcsolatban. És hogyha 60 ezer tonna szója, vagy bármi bejöhet, de semmiképp, bármi bejöhet ebbe az országba, földkő, stb., de egy darab gabona sem. Egy sor új búzát fejlesztettek ki, és milyen, reak, milyen reakció születik azzal, hogy néhány ember az országunkban vasárnap tönkre akarja tenni ezt, és amit eddig elértek, mi is történt, amikor kimentem a terepre megnézni. Olaszok, franciák eljöttek az országomba, hogy tönkretegyék az én országom eredményeit. Akartam, beszéltem ezek az emberekkel, és nem szeretném, hogyha ők, hogyha ők adnak nekem tanácsot. 2000 évvel ezelőtt a rómaiak megszállták az országunkat, 1000 évvel ezelőtt a normanok és látom, hogy elbuktak ezekkel a kísérletekkel. Remélem, hogy ez sem működik. Hogyan lehet, hogyha ilyen eredményre jutunk, akkor miért lenne valaki innovatív? Az innovatívak inkább elviszik máshova az ötleteiket. Szekerieszki, e poi klassz. Szekerieszki, utána klassz. Hölgyeim és Uraim! Csak támogatni tudom azt a gondolatot, hogy az Európai Unió mezőgazdaságának és pénzügyi támogatásának hatékonyságát megvitassuk. Az első pillérrel szeretnék megváltoztatni a jelenlegi helyzetet. De van-e értelme ennek? Hiszen fel kell tenni a kérdést, milyen irányba indulunk el a reformmal. Az első pillér egy általánosabb fellépést jelent, amelyik nem elég célzott. Ilyen jellegű előírások ezek. Tudjuk, hogy a nyereségesség, a megtérülése a vidéki gazdaságnak az egyik fő célja az első pillérnek. Hogyha ez valóban így van, akkor felmerül egy kérdés. Az átalakítás célja a verseny, a fenntartható versenyképesség a cél valójában, hiszen ez a címe egyébként az önök tanulmányának, és nem veszük figyelembe a biztonság kérdését, a környezetvédelem kérdését, és mindenek előtt a versenyképességre, az innovációra fókuszálunk, akkor ez egy teljesen új stratégia összességében, hiszen figyelmen kívül hagyjuk az eddigieket. Amikor Fischler biztos urat hallottam arról, hogy merre is indulunk, merre haladunk, a második pilléren belül, hogy a második pillér kerülne előtérbe, ez az a stratégia, amit levezetünk az Euró 2020-as stratégiájából? van-e egyáltalán stratégia az Európai Unióban, és tudunk egy ilyen stratégiát alkalmazni, hiszen egy gazdasági válság közepén járunk. A második pillér biztosította eszközök hatékonyabbak. Hogyha ez tényleg így van, ez az állítás igaz, akkor a gazdák miért tűnik úgy, hogy kerülik a második pillért Európában? A második pillér eltér attól, amit eredetileg gondoltak róla, vagy amire kitalálták. A mezőgazdaság helyzetét kívánták javítani vele, miközben védik a környezetet is. A vidéki térségek fejlesztése úgy tűnik, hogy alámerül ebben a összképben. A kohéziós politika természetesen szintén szerephez jut. Úgy tűnik, hogy egy sor új politika tűnik fel a vidék, a és igazából az innovát, nem tudom, hogy az új politika az innováció szolgálatában jár -e. Hogyha fenntartható növekedésről beszélünk, ezt is figyelembe kell venni. Azt gondolom, hogy a mezőgazdaságnál a piacot, mint pontot, témát nevezzük veszük eléggé figyelembe. A mezőgazdaság nagyban függ a külső körülményektől, mint például az időjárás, a klíma. A pénzügyi piacokra nézve rendelkezéseket, előírásokat állítunk össze természetesen, de nem akarunk túlszabályozott mezőgazdaságot, és az egyik előttem szóló egyébként beszélt a VTO-ról is, hogy azt is figyelembe kell venni, ott milyen fejlemények alakulnak ki. Végül pedig a LEADER is felvetődött, a LEADER program. Úgy értékelték, ezt, hogy külön, hát illetve nagyon különböző értékelés született a líderrel kapcsolatban. Voltak, akik a lídert használták konkrét célokra, és hát nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor a líder programok eredményéről beszélünk. Végül pedig szeretnénk eh, pénzügyi eszközökről is beszélni hogyan tudunk növekedést generálni a pénzeszközök segítségével. A gazdaságoknak a felelősségét kell erősíteni, felelősséget kell vállalniuk a finanszírozásért, de a piaci alapú szabályokat kell alkalmazniuk. Grazie, Szekirieski. Köszönöm szépen, Szekirieski úr. Most uh, Klász asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Ha megnézzük ezt a címet, hogy hogyan tudjuk a versenyképességet és a fenntartató versenyképességet és az innovációt javítani a mezőgazdaságban, akkor itt olyan kulcsszavakkal operálunk, mint fenntarthatóság, vagy versenyképesség, vagy hatékonyság, és igazából, amit el akartam mondani, és amit el is fogok mondani, arra az a kapcsolatban, amit Cikierszki úr mondott, ha ezt összehasonlítom a mondandónkat, akkor kénytelen vagyok megállapítani, hogy gyakorlatilag mindenkinek megvan az elképzelése a fejében, amikor fenntarthatóságról beszél, vagy amikor fenntarthatóságra gondol. Az előadót, a hölgyet, ha jól értettem, akkor a fenntarthatóság kapcsán gyakorlatilag a környezeti aspektusokra gondolt, a környezethez való kapcsolatra utalt, és ezt nem tudom igazából követni, mert a fenntarthatóság szerintem sokkal több, mint pusztán a környezeti aspektusok, itt ugye a munkahelyek is lehetnek fenntartóak, fenntarthatóak, a jövedelmek is fenntarthatóak kell, hogy legyenek, és az egészséges élelmiszerekre is ugyanez vonatkozik, tehát a fenntartható kifejezést egy olyan irányba kell definiálnunk. A fenntarthatóság különbözőképpen értelmezhető. Ha megnézzük itt ezt a tanulmányt, nagyon okos emberek törték itt a fejüket, és nagyon okos gondolatokat fogalmaztak meg, de felmerül a kérdés, hogy amikor a szubvenciókról és az agrártámogatásokról beszélünk, amelyek az első és a második pillérben vannak, találtak-e valamit, ami összefüggésbe hozható ezzel a kifejezéssel, ez ugye a környezetvédelem és a fejlesztés területén volt eddig használatos. Itt most a környezetre káros szubvenciók is felmerültek. Szeretném én tudni, hogy ez létezik-e, és ha igen, akkor hogyan definiálhatjuk. Véleményem szerint az, agrár, az agráriumban nincsenek környezetre káros szubvenciók, de szeretném, hogyha szakértők megerősítenék ezt, és megválaszolnák ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm, Klász asszony. Merjed meg Guinness, majd Luis Capula Santos következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék összetett mondani az előadásért. Azt hiszem, hogy Krista Klász felvetett most olyan gondolatokat, amelyeket én is meg akartam fogalmazni. Néhány kérdésem volna hogyan kapcsolódik az innováció a jövedelmekhez, mert úgy tűnik számomra, hogyha megfelelőek lennének a jövedelmek a mezőgazdaságban, akkor nem vitáznánk ilyen hosszadalmasan a különböző innovációs programokról. Másodszorban nagyon szigorú kölcsönös megfeleltetési szabályok vannak, amelyek ugye legalábbis a környezetvédelmi fenntarthatóságra utalnak nem biztos, hogy ezek eredményesek, hogyha a fenntarthatósági célokat tartjuk szem előtt. És a 11-es diára is utalnék, mert ott az egyes pilléren belüli újraelosztásról beszél, és a hitelességet, illetve a méltányosságot említi. Ön is felvetett egy kérdést, hogy itt valóban objektív kritériumokra van szükség. Szeretném tudni, hogy vannak-e objektív kritériumok, amelyeket alkalmazhatnának az ilyen esetekre. Ezt a vitát nagyon élveztem, mert milyen szántó és jelentős, de ami a gyakorlati alkalmazását illeti, úgy gondolom, hogy a reform második szakaszánál vagyunk most, és lehet, hogy ezek a válaszok nem erre a szakaszra, hanem majd a következőre vonatkozhatnak. De persze már most fontos ezeket kiemelni. Ha elolvassuk a tanulmány 46-os oldalát, ott azt láthatjuk, hogy a termelés visszaesett Európában, kevesebb peszticidet és műtrágyát használunk. Ez a célunk? Úgy gondolom, hogy a fenntartható versenyképességi kérdéseket jobban kell definiálnunk. Ez az Európai Unióra vonatkozik, globális szinten is érvényesül, mert úgy tűnik, hogy az európai mezőgazdaság a versenyképesség szempontjából rosszul áll világszinten. Komolyak a kihívások, Kérdés, hogy a világon máshol hogyan kevelik, kezelik ezen kihívásokat. És ami szintén lehet egy kérdés, talán ezt már elmondtam, hogy ha elkezdenénk kidolgozni egy politikát, akkor nem itt kezdenénk, de most itt tartunk. A jogalkotók hogyan tudjuk módosítani azt, ami eddig hatályos, anélkül, hogy tönkretennénk azt. Számos elképzelés minden bizonyal a bürokrát bürokratikus terheket növelni és komplexebbé tenni a rendszert. A második pilléren belül a célzott támogatások lehetnek hatékonyabbak, de ez a rendszer bonyolultabbá is válhat, tehát valóban oda kell figyelni az egyensúlyra. Köszönöm. Köszönöm, Merier Luis Capula Santos. Majd Kostinger képviselő következik. Én mindössze szeretem volna köszönetet mondani ezért a tanulmányért. Sajnos nem tudtam korábban körültekintően elolvasni, mert ez egy olyan dokumentum, amért valóban figyelmesen kell elolvasni, főleg ha figyelembe vesszük a következtetéseket. Szeretném megtudni azt, hogy a következtetéseket mire építik, hiszen valóban itt nagyon érdekes következtetéseket olvashatunk. Arra törekszünk, hogy megreformáljuk a rendszert, egyidejűleg azonban az európai mezőgazdaságot versenyképesebbé akarjuk tenni, és fenntarthatóvá is. A jelentés megkérdőjelezi nagyon egyértelműen azt, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló eszközök elérhetik ezen célokat, és a szerző megállapítja azt, hogy a második pillér mentén kell megközelíteni a rendszert. Röviden átfutottam ezt a dokumentumot, úgy tűnik, hogy a közös agrárpolitika inkább a második pillér alapján kell, hogy működjön, ahelyett, hogy ilyen nagy hangsúlyt helyez az első pillérre, és ugyanakkor azt is javasolja, hogy a második pillér legalább 40%-kal kell, hogy legyen felruházva. Nem tudom, hogy ez a küszöb hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy a célok egyensúlyban legyenek és hogy elérjük a célokat. Az utóbbi hat hónap ugye a közvetlen kifizetések témájában előadó voltam az egyes és a második pillér kapcsán. Lehetőségem lesz még arra, hogy tanulmányozom ezen kérdéseket. Hamarosan, két-három nap múlva kész lesz a jelentés. Megpróbáltam a két pillért integrálni úgy, hogy az eszközök alapján el tudjuk érni azon célokat, amelyeket kitűztünk magunk elé, méghozzá ugye azt, hogy versenyképes legyen a mezőgazdaság, de tiszteletben tartsuk a fenntarthatóság és a környezetvédelem követelményeit is. Sajnálom, hogy nem tudtam figyelmesen olvasni ezt a dokumentumot, de nagyon hasznosnak tartom, mert ez megvilágít számukra számos kérdést, és ezáltal javíthatjuk a jelentéseket a vita során, úgyhogy ezért is szerettem volna köszönetet mondani a szerzőnek. Köszönöm, Elizabeth. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a tanulmány ismertetését. Nagyon sok minden elhangzott már, főleg ami a kritikus kérdéseket illeti. Én is osztom azt a nézetet, hogy a második pillér mennyire fontos és milyen lehetőségek rejlenek ebben. Kifejezetten fontosnak tartom a vidékfejlesztés terén azt, hogy a tagállamok a lehetőleg nagyobb rugalmassággal bírjanak, és főleg a második pillért egyfajta ösztönző rendszerként kell felhasználni. Láthatjuk, hogy melyek azok az országok, amelyek a vidékfejlesztés terén sikeresek. Itt valóban olyan országokról van szó, amelyekben a gazdák kaptak valamit, elfogadták ezt, és a rendszer hatékony volt, működőképes. Ami számomra ellentmondásos, főleg a bizottsági javaslatban, az az, hogy a bizottság a turizmussal, a turizmus, az idegenforgalom és a mezőgazdaság közti kapcsot miért emelte ki, hiszen itt a különböző tanyasi házak, illetve paraszti gazdálkodások is érintettek. Meg kellene nézni ezeknek a többletértékét a fenntarthatóság szempontjából, az innováció, a beruházások szempontjából. A jövőben ezek hatékonyak lehetnek mert azért, mert itt különböző jövedelmi lehetőségeket nyújtanak a regionális, a vidéki térségekben. A fenntarthatósággal kapcsolatban bizonyos kérdéseket egyeztetni kell, ami a kifejezéseket illeti, senki sem ellenezheti ezeket. Másfelől azonban meg kell fontolnunk azt, hogy a mutatók milyenek legyenek. A vidéki térségekben gyakorlatilag nincs olyan régió, amely közvetlenül össze hasonlítható lehetne egy másikkal, és a gazdák gondolkodásokat sem lehet egymással összehasonlítani. A fenntarthatóság és a hatékonyság érdekében nem lehet egymásra közvetlenül se hasonlítani a térségeket. Ami az a képzést illeti, csatlakozom kollégáimhoz, mert érdekes volt megtudni azt, hogy a tanácsadást hogyan definiálják hiszen itt is rendkívül eltérőek a megközelítések. És talán ezzel kapcsolatos egy másik észrevétel, mert számos területen felmerül, főleg amikor az indikátorokról van szó. A bürokrácia mindenképpen fő ellensége az innovációnak és a beruházásoknak, tehát, hogyha a bizottság ezt a bürokráciát ösztönzi, akkor ez fordítva sülhet el. És még valami, amiről nem esett szó, a vidékfejlesztés területén a források csökkentése hogyan hat a versenyképességre, a beruházásokra. Olyan számokról hallhattunk, hogy például 100 milliárdot kell megspórolni a tagállamokban, ez ugye természetesen a második pillérre vonatkozik elsősorban, és hogyha ezt lebontjuk a mezőgazdaságra, akkor itt főleg 30 millió érintett. Szeretném tudni, hogy ez közvetlenül hogyan hat a beruházásra, illetve a növekedésre is a vidéki térségekben. Köszönöm. Köszönöm, Elizabeth, köszönöm mindenkinek a hozzászólást, és megadnám most a szót a szakértőknek is, hogy válaszoljanak a kérdésekre. De csatlakoznék én is a kollégáimhoz, és szeretnék a professzoroknak az előadásért köszönetet mondani a versenyképesség, rendkívül fontos témakör. Remélem, hogy az előadó munkája javít majd a bizottsági javaslaton, és talán vissza tudunk majd nyúlni a szakértők tanulmányára is. Fontos, hogy a mezőgazdaság versenyképesebb legyen, támogatnunk kell a mezőgazdaságot, nem pedig akadályoznunk még nagyobb bürokratikus terhekkel. Köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy akkor Bakwell professzor válaszol a kérdésekre. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Köszönöm a képviselőknek a, azon kérdéseket, amelyeket itt hat oldalon keresztül jegyzeteltem fel. Előre bocsátom, hogy nem biztos, hogy minden kérdésre válaszolni tudunk, de szeretnék néhány általános észrevételt tenni és tisztázni, hogy miről is próbálunk itt beszélni, és hogy hozzájáruljunk a bizottság munkájához. ugyanis ez a 12 kérdés és észrevétel számos olyan pontra kitért, amelyeket nem említettük meg a tanulmányunkban, meg kellett volna ezeket említenünk. Ezek közé tartozik a társfinanszírozás, amelyre nem utaltunk, és egyébként a bizottság sem utal erre, mert ez egy nagyon bonyolult téma, minden, ami a finanszírozással összefügg, de persze ezzel is szembe kell nézni. Hiszen egész egyszerűen azt a jelzést fogalmaztuk meg, hogy a hangsúlyt azon kérdésekre kell helyeznünk, amelyekkel, gyakor, amelyekkel hagyományosan foglalkozott a második pillér. A tagállamokban azonban nincs most finanszírozás a társfinanszírozáshoz, de ha hozzáadhatom ehhez a véleményemet, akkor itt a tagállami társfinanszírozásra van szükség, több kell, hogy több, több kell, hogy Brüsszelből is érkezzen, tehát rugalmasak kell, hogy legyünk ebben a kérdésben. Ez olyas valami, amit számos képviselő megemlített, mi ezt nem tettük meg, úgyhogy köszönjük az észrevételeket. Legalább ketten említették az élelmiszerbiztonságot, valóban ez olyas valami, amit sohasem tekinthetünk magától értetődőnek, mert ez az élelmiszerellátás szempontjából nagyon fontos. És amire a közös agrárpolitika törekszik, az mindenképpen az élelmiszerellátás biztonsága, tehát ezt nem ignorálhatjuk. Egy másik téma pedig, amelyet kiemeltek, és aminek nem szenteltünk nagy figyelmet, az mindenképpen megérdemel egy vitát. A parlamenten belül, ezt gyakran említik, az az, hogy a közös agrárpolitika hogyan tudja a nem mezőgazdasági, nem mezőgazdaságban dolgozó kedvezményezetteket támogatni. Hiszen a vidéki térségek gazdasági szempontból sokszínűek, nem pusztán a mezőgazdaság van ott jelen, egyébként a mezőgazdaság is rendkívül sokszínű, és ez azt is jelenti, hogy vannak olyan személyek, akik a közös agrárpolitika kedvezményezettjei lesznek, holott nem mindenek előtt gazdák, de mezőgazdasági termények értékesítésével foglalkoznak, és hozzájárulhatnak egy egészséges vidéki gazdaság kialakításához. Tehát az egyensúlyról érdemes vitázni. Összefoglalnám, hogy az, amit ebben a jelentésben ki akartunk fejteni, az az, hogy nem lesz gyakorlatilag senki sem Európában, aki ne támogatná ezt az elképzelést, hogy a mezőgazdaság versenyképes kell, hogy legyen, versenyképesebb, mint jelenleg, és fenntartható is kell, hogy legyen, már olyan értelemben, hogy nem szabad, hogy szennyezze a vizeket, szennyezze a talajt, a légkört, hanem mindent meg kell tennie, hogy csökkentse a szennyező anyagok által okozott kárt. Ez összefügg a fenntarthatósággal. A kérdés az az, hogy a jövőre nézve milyen egyensúlyt teremtünk a következő szakaszban, a kap következő szakaszában arra törekszünk el, hogy a nemzetközi versenyképességet fokozzuk. Erre akarjuk az erőfeszítéseinket összpontosítani, főleg ha figyelembe vesszük az elmúlt évek helyzetét. Vagy azt tartjuk inkább szem előtt, hogy hogyan tudjuk megtartani a versenyképességet, és nagyobb figyelmet szentelünk a fenntarthatóságnak. A probléma és itt az egyensúly, illetve a célok tekintetében nem feltétlenül van egyetértés. A bizottság azt jelezte, hogy mind a kettőre törekednünk kell, és hogy még tovább bonyolítsuk a helyzetet, a bizottság azt is megfogalmazta, hogy mivel a kettes pillért nem lehet kibővíteni, többet kell tennünk a fenntarthatóság érdekében az első pilléren belül, és erre törekszik a greening. Kérdés, hogy az Európai Unióban mi az elfogadható? Nem tudok ellentmondani önöknek, de a jelentésünk alapvetően azt fogalmazza meg, ahogyan Janet is utalt erre, milyen intézkedések segítik elő az átalakulást, azt, hogy a gazdák átalakítsák a gazdálkodásaikat. Több intézkedés van a kettes pilléren belül. A modernizáció, a mezőgazdasági termények modernizációja, tekintetében. Többet kell tenni az együttműködésért. Meg kell nézni, hogy hogyan tudunk segíteni a hátrányosabb helyzetű térségeken. Hogyan tudnak a gazdák az agro az agrár intézkedéseken keresztül bizonyos szolgáltatásokat nyújtani. A fenntarthatóság és a versenyképesség egyaránt fontos, de az ezt szolgáló intézkedések főleg a második pilléren belül vannak. Ugyanakkor Európában konszenzus alakult ki abban a tekintetben, hogy ezt a kettes pillért nem akarják kibővíteni, úgyhogy ezen intézkedéseket, célokat átcsoportosítják az első pillérbe. Méghozzá úgy, hogy a gazdákat arra kérik, hogy nagyobb figyelmet szentedjenek a mezőgazdasági tevékenység környezetvédelmi hatásainak. Ez a, az a helyzet, amelyel Európa most szembesül, és a bizottságnak nagyon nagy feladata van ebből a szempontból, hogy irányítsa a vitának a következő szakaszát. Mi ebben a jelentésben arra tettünk kísérletet, hogy felvértezzük önöket bizonyos javaslatokkal, hogyan lehetne a jelenlegi javaslatokat erősíteni, javítani. És még egy utolsó szót mondanék. A költségvetési vonzat is rendkívül fontos. Az európai mezőgazdaság barátai, ha és védelmezői, ha nem szállnak síkra egy erős költségvetésért a mezőgazdaság számára, akkor fennállnak a veszélye, hogy a fenntarthatóságot és a versenyképességet leginkább szolgáló programok veszélybe kerülnek, de ezt persze az önök kezébe helyezném. Köszönöm, Helen. Röviden csak néhány pontra szeretnék visszatérni, ilyen érdekes eszmecserében. Köszönöm a sok elhangzó érdekes gondolatot. Elhangzott, hogy a hitel is jól felhasználható eszköz az innováció erősítésére az európai régiókban. Szerintem is többet lehet tenni, fantázia, dús helyi finanszírozásokkal, visszanemtérítendő támogatásokkal, hitelekkel, több tagállamban működnek ilyenek, és ezek működnek tényleg olyan területen, ahol egyébként nehezen jutnának tőkéhez az emberek, a gazdák. Különböző eszközöket találunk a pillérekben felhangzott a kockázatkezelés, és hogy Észak-Olaszországban hogyan működnek kockázatkezelési rendszerek. Lehet, hogy ezt a kettes pillérben nem találták sokan hatékonynak, ugyanis minél nagyobb a rendszer, annál nagyobbak az administratív költségek. Néha célszerűbb valamit nemzeti vagy magasabb szinten megvalósítani, mint a regionális programok keretében, ahol sokszor a spanyolul ezt akarják újra és újra felfedezni, és sok az ismétlődés. Szaktanácsadás is fontos kérdés volt. Én nagyon örülök mindig annak, hogyha értékelik a tanácsot azok, akik kapják, hiszen a tanácsadással segíteni lehet az embereket abban, hogy jobb, megalapozott döntéseket hozzanak. Ez nem mit nincs ebben semmi túlzott ellenőrzés, diktátum, vagy akár elközött, hogy mint rendőrségként működnek a szaktanácsadók. Nem, itt meg kell próbálni a legfontosabb üzeneteket megfogalmazni, és nagyon sok jó példa van helyi szinten jó szaktanácsadói rendszerekre, amely amelyeknek a segítségével a gazdák eh, saját kezükbe tudják venni a jövőke, jövőjüket, eh, tisztában látják, hogy milyen kihívásokkal állnak szemben, és eh, ezeket a sikeresen működő példákat kell jobban vizsgálnunk és megértenünk a célzottság. Ez nem feltétlenül nagyobb bürokráciát és magasabb költséget jelent. Itt a vita során feltűnt, hogy itt mindig az induló szakaszról beszélünk, de hogyha partnerséget akarunk létrehozni, és különböző ágazatokbeli partnereket akarunk összehozni, akkor sokszor gond, hogy ők nem értik egymást, nem ugyanazt a nyelvet beszélik, és lehet, hogy két-három évre van szükség, amíg tényleg egy hatékony párbeszéd alakul ki. Megnézzük néhány kezdeményezést, amelyek már túljutok ezen a szakaszon, 7 éve működnek. Ott kiderül, hogy nagyon alacsonyak lesznek a tranzakciós költségek, ahogy hívjuk ezeket, mert az emberek időközben már bíznak egymásban. Tehát arról beszélünk, hogy hosszú távon nagyobb hatékonyságot akarunk, akkor kell, hogy akarjunk beruházni rövid távon abba, hogy létrejöjjenek ezek a kapcsolatok, mert hosszú távon ezzel pénzt tudunk majd megtakarítani ha mindig ilyen silószerűen, elszigetelten dolgozunk, akkor helyi szinten az egész egy nagy káosz válik, mert nincsenek meg az összekapcsolódások. Tehát minden, ami segíti azt, hogy a gazdák együttműködjenek, szövetkezzenek, hogy gazdasági, szociális célokat együtt próbálnak megvalósítani, ez jó. És persze nem egy év múlva kell ezt mérni. Hát tíz év múlva lehet, hogy már sokkal hatékonyabb költik el a pénzeket, mint azok, akik nem mentek végig ezen a szövetkezési folyamaton. Nagyon szépen köszönöm, remek. Még egyszer nagy köszönet a szakértőinknek. Most pedig Pleva főigazgatót kérem, hogy kíván-e szólni, János. Elnök úr, néhány nagyon rövid észrevételt szeretnék csak tenni. Hadd hangsúlyozzam ki, hogy a fenntartható versenyképesség eh, az európai mezőgazdaságban az eh, kap egyik legfontosabb célkitűzése. Az innováció alapvető fontosságú a céljaink eléréséhez. Meghallgattuk az előadásokat, átolvastuk a dokumentumokat, mégpedig nagy érdeklődéssel tettük ezt. Nagyon sok érdekes megállapítást, elgondolást találtunk ezekben. Ahogyan valamennyien tudjuk, a bizottság kap reformra vonatkozó javaslata jelenleg intenzív tárgyalások tárgyát képezi a parlamentben is, a tanácsban is. Ez pedig a bizottság, az Európai Bizottság számára elég nehéz helyzetet teremt. Nehéz most ebben a szakaszban beszélnünk ennek a jelentésnek, a, vagy a tanulmánynak a következményeiről. Ugyanis a tanulmány egyértelműen a reformjavaslatra utal, egy nagyon átfogó hatásvizsgálatot készített erről a bizottság, az Európai Bizottság, és a hatásvizsgálat kitér a fenntarthatóság és a versenyképesség kérdésére is. Az első reagálásom azonban talán az lehet, hogy úgy érzem, szükség van még némi pontosításra, különösen abból a szempontból, hogy az európai innovációs partnerségeknek milyen szerepe lehet a mezőgazdaságban. A DG Agri munkatársai szívesen segítenek tisztázni az Európai Parlamentnek ezt a technikai rész született, és hogyha szükség van, akkor a tanulmány szerzőinek is szívesen rendelkezésére állunk. Köszönöm szépen főigazgató úrnak, és ezután rátérhetünk a negyedik napi rendi pontra, az 1231 per 2007-es EK tanácsi rendelet módosítása, rendbe tárgya egységes támogatási rendszer és a szőlőtermesztők támogatása. Herbert Dorfman az előadó, a borágazati kérdéskörről. Együtt együttműködés volt a tanácssal, a bizottsággal, megfelelő, megnyugtató megoldást kell találnunk erre a dosszéra, annak érdekében, hogy a borágazat kapcsán a megoldások elő mozgásteret biztosítsanak. Herbert, parancsolj! Köszönöm, elnök úr! Ez a jelentés egy csomag része, a közös agrárpolitika reformcsomagjának a része. A kiinduló pontunk az, hogy a csomag fennmaradó része, tehát az agrárpolitikai reform fennmaradó része, különösen az első pillér a tervek szerint fog megvalósulni. Különösen, ahol arról van szó, hogy minden megművelt területen az első pillérben legyenek támogatási jogosultságok. Felvetődik a kérdés, hogyha az Európa európai szőlészetek támogatási jogosultságot szereznek, akkor honnan lesz meg a pénz a kifizetésekre? a ma a első pillérben meglévő költségvetésből, ugye ez a Single Payment Scheme, az egységes támogatási rendszer lenne. A bor ágazatot néhány évvel ezelőtt reformáltuk meg, és ezóta egy külön költségvetéssel rendelkezik a borágazat. Léteznek az úgynevezett national envelopok, -ok, nemzeti borítékok vagy programok, ezekből szervezik meg a borágazat támogatását, és a tagállamok döntenek ezeknek a nemzeti támogatásoknak a felhasználásáról. A jelentésemben arról szólok, hogy a tagállamok kapnak egy alternatívát, tehát ha akarják, akkor a National Envelope-ot, vagy ennek egy részét arra használhatják fel, hogy a közvetlen kifizetéseket finanszírozák ebből, tehát az első pilléres első közvetlen kifizetéseket. Vagy máshogy fogalmazva, itt átcsoportosíthatják a nemzeti támogatási programot az mm, egységes támogatási rendszerbe. És az első pillér támogatásra jogosult földjei, területeit tudják ilyen módon lefedni ezekből az átcsoportosított támogatásokból. Az bizottság eredeti javaslatában szerepelt az a javaslat, hogy a tagállamok azt a döntést, hogy így járnak el vagy sem, 2012 végéig meg kell, hogy hozzák annak érdekében, hogy 2014-ben a pénzek megfelelő átcsoportosítása már lehetséges legyen. A tanácssal is egyeztetve egy átmeneti megoldást találtunk, amely a következőképpen néznek ki. 2012 során a tagállamoknak dönteniük kell arról, hogy a 2014-es évre, és csak a 2014-es évre vonatkozóan ennek a nemzeti borítéknak a részét közvetlen kifizetésként akarják-e felhasználni tehát ez csak 2014-re vonatkozik, és hogyha 2014 után vissza akarnak térni megint a nemzeti boríték rendszerébe, és vissza akarják tenni a nemzeti programokba ezt a pénzt, akkor ezt megtehetik majd. De 2013-ban kell majd véglegesen dönteniük a tagállamoknak eh, erről, eh, és ez a végleges döntés 2015-től eh, lesz már érvényes. Tehát az, hogy akkor már nem lehet többet visszamenőlegesen megváltoztatni, hogy a Nemzeti Támogatási Program mekkora részét csoportosítják át az SPS-ben, ez akkor már egy végleges döntés lesz, hogy megteszik -e ezt az átcsoportosítást, vagy sem. Ez tehát a megegyezés a tanácssal és a módosítások inkább technikai jellegűek. Én is benyújtottam egy módosító indítványt. Azt javaslom, hogy tegyük lehetővé a tagállamok számára, hogy hagyjanak mindent úgy, hogy ez ma van azaz vegyék ki az SPS-ből a borágazatot, azaz ezt ne tegyék támogathatóvá, és egyúttal garantálják azt, hogy a National Envelope a jövőben is úgy maradjon meg, ahogy ezt a borágazati reform után eldöntöttük, és ne kerüljön ez felhasználásra a közvetlen kifizetések rendszerében tehát ez egy rövid, néhány cikkből álló jogszabály lesz csak. Köszönöm szépen. Ez nagyon világos volt. Most megnyitjuk a vitát, és Pacsikó igazgatónak adom meg először a szót. Erence Garcia következik először, és utána Kopolo Santos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Dorfman úrnak, az előadónak szeretném megköszönni ezt a munkát. Ez rendkívül technikai jellegű, akár ellenszemes téma is. Ha figyelembe vesszük, hogy az egyik rendszerből a másikba való átmenet eleve milyen, tehát köszönetet tartozom ezért. Azt hiszem, hogy az előadónak igaza van, amikor azt jelzi, hogy a bizottság, aki ugye 2012. decemberét erőlteti. Megfelelő, semmi sem indokolja ezt, főleg ha azt nézzük, hogy az idő, az átállás milyen hosszú lesz. És a pénzügyi tervel kapcsolatos megállapodás sem tűnik, hogy megvalósul a közeljövőben. Tehát úgy gondolom, hogy az előadónak igaza van, elhamarkodott a döntés, és időt kellene adnunk a tagállamoknak. Szeretném leszögezni, hogy nem tudok egyetérteni az előadó minden egyes nézetével, hiszen ami a kap értelmében a támogathatóságot illeti, itt ugye általános döntés születik a közvetlen kifizetésekről. Szerintem észszerű lenne arról dönteni, hogy egy terület támogatható-e vagy sem, és itt a közvetlen kifizetések kontextusát kell néznünk. Tehát elutasítom azt az elképzelést, amit kifejtett az előadó, hogy összekapcsoljuk a borvidéki térséget az alapok átcsoportosításával. Időt kell biztosítanunk, ahogyan azt az előadó is mondta, és azt szeretném, hogy szigorúan az általános rendeletre utaljunk a közvetlen kifizetésekről, mert hogy a tagállamoknak kell dönteniük. Köszönöm. Grazie, Vance Garcia. Köszönöm szépen, Jorge Garcia, most pedig Kapola Santos, és utána a Luling asszony a során. Elnök úr, szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy szükséges összekapcsolni a közvetlen kifizetéseket azzal, amit ugye Eszter is mondott, de ha megengedi, megengedi akkor szeretném a főigazgató helyettes hozzászólásával kapcsolatban a következőt elmondani. A bizottság úgy vélem, hogy amikor a 2012-es adatot beépítette a rendeletbe, amerről ugye beszélünk, és a közvetlen kifizete kapcsolatos rendeletnél azt jegyezte meg, hogy 2014. május 15-ig átállhatnak a gazdák. Úgy gondolom, hogy valamilyen indok alapján ezt megtette, a nemzeti keretet ugye elosztják a gazdák között, ha átállnak a rendszerre. Úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen pontosítani kell. Hogyan lehet az adatokat legjobban meghatározni, hogyan lehet ezt egy kicsit inkább kitolni addigra, amikorra a közvet, amikor a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos döntés megszületik nem lehetne helytálló kényszeríteni a gazdákat az átállásra, még mielőtt megszületne a rendelete kapcsolatos döntés. Grazie Luis, Madame Lulling, poi Sergio. Köszönöm szépen Luis, Lulling asszony, és utána Sergio következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani mindenek előtt a jelentés készítőinek, de be kell, hogy valljam, hogy össze vagyok zavarodva mindenek előtt egy kérdést hagyd tegyek fel, és ezen le tudom mérni, hogy jól értettem-e az elhangzottakat. Ha olvassuk a módosító indítványokat, különösen ha francia nyelven tesszük ezt, akkor néhány furcsaságot találunk. Mintha a, ki akarnánk zárni a szőlőtermesztőket a támogatásra jogosult területekről. Azt hiszem, hogy az ismertetett kompromisszum nem lehet olyan, hogy most hosszú időre érvényes döntéseket hozunk. Jobb, hogyha egy évente döntünk, vagy egy évre előre nézve döntünk. Tudunk először is, hogy mennyi pénz áll összesen rendelkezésre. Nem tudom, jól értettem-e, tehát a tagállamok a nemzeti borítékban levő pénzeket a borágazatra fordítják, és ott föld alapú támogatásként kerülnek ezek a támogatások kifizetésre. Most ezeket a pénzeket, vagy ezt a rendszert meg lehet-e őrizni? Ez maradhat-e így? Mert ha ez így van, akkor nem tudunk, nem tudjuk alkalmazni az SPS, az Egységes Támogatási Rendszert. Ha viszont ezt tennénk meg, akkor a többi ágazattal is meg kéne osztani ezeket a pénzeket, és akkor csökkenne a rendelkezésre álló pénz, a borágazat számára rendelkezésre álló pénz. Nem tudom, hogy jól értettem-e. És megint, hogyha ez így van, ha jól értettem az elmondottakat, akkor talán miután a gazdák, a szőlős gazdák most nagyon elégedettek a jelenlegi rendszerrel, ott a pénzeket hektáron alapon osztották fel, és megkapják az egységes támogatásokat. Nem tudom, hogy most jól értettem-e az elhangzottakat, vagy a kolléganőmnek, a mellettem ülő kolléganőmnek van igaza, aki azt mondja, hogy a bizottság javaslata tulajdonképpen egy más konstrukció, más lehetőségeket tartalmaz a bor ágazatban, tehát megmaradna akkor a külön támogathatóság. Nem tudom, tehát összegezve, amit próbálok itt elmondani, hogy nem tudom igazából, hogy miről kell döntenünk. Hát mindenek előtt tudni kell azt, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre. Tehát meg lehet tartani a nemzeti borítékban lévő támogatási összeget, és egyáltalán összesen mennyi támogatás áll majd rendelkezésre. Ezt nem is tudjuk. Hogyha azt mondjuk, hogy nem maradunk a nemzeti boríték mellett, hanem áttérünk az egységes támogatási rendszer az SPS-re, akkor se tudjuk pontosan, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, és hogyan ez, ez, ezeknek az elosztása hogyan történik majd, és mennyit fognak kapni végül a borászok. Köszönöm szépen, Lulling asszony, Sergio Gustelos Gutierrez. Köszönöm, elnök úr. Én is röviden szeretnék szólni Szeretnék köszönetet mondani Dorfman úrnak. Egyfelől valóban ez egy feltép technikai jellegű jelentés, olyan kérdéseket tartalmaz, amelyeket technikainak minősíthetünk, nem politikaiak, de hogyha megnézzük a határozat értelmi részét, akkor ott valóban van egy jelentős politikai kérdés, hogy összekapcsoljuk ezt a pénzügyi tervvel, ahogyan Eszter Ránc kollégám is ezt felvetette, úgy tűnik, hogy a megállapodás nem születik meg a közeljövőben, és nem is lesz kielégítő, legalábbis a parlament érdekei szempontjából. Éppen ezért a tagállamok kell, hogy meghatározzák azt, hogy fenntartják a nemzeti keretösszegrendszerét, de hát ennek van egy politikai vonzata is. Tehát ennél a jelentésnél nem csak a technikai kérdések a lényegesek, hanem el kell mélyíteni a politikai kérdéseket is. Úgy vélem, hogy ezt eddig elég jól sikerül megközelítenünk. Véleményem szerint nagyobb rugalmasságot kell biztosítanunk, tisztán kell látnunk azt, hogy milyen időkeretek közt mozgunk, látnunk kell az érdekeket is, amelyeket védenünk kell ebben az esetben, és ahogy említettem, megfelelő stratégiának tűnik az, hogy a legnagyobb rugalmasságot kérjük. A parlament álláspontját mindenképpen a bor termelők érdekeit kell közelíteni. Ugyanazok a két egyeink, amelyeket Erenc asszony is megfogalmazott, ugye a támogatásra jogosult területek kapcsán, erre vonatkozóan egy módosító indítványt is kidolgozunk majd, és annyit jegyeznék még meg, hogy véleményem szerint jó volt az, hogy az előadóval tartott egyeztetésünk során nem mentünk bele abba, hogy a telepítési jogokat, illetve a promóciós politikát nem építettük bele még ebbe a jelentésbe, mert ez kockázatos lett volna, felvizezte volna ezt az előzetes vitát, de azt mondhatom, hogy osztjuk a nézeteket, hogy a promócióval kapcsolatos kérdést mindenképpen elő kell mozdítanunk, a bor ágazatot valóban támogatnunk, ösztönöznünk kell, és ennyi lenne a részemről. Még egyszer megjegyezném, hogy köszönöm ezt a jelentést. Sergio Martin, e poi... Köszönöm, Sergio Martin. Utána McIntyre asszony. Jó, csak röviden. Ha jól értettem, Dorfman úr, akkor arról van szó, hogy a végén minden tagállam azt csinál, amit akar, nem? Nem tudom, hogy ez célra vezető egy közös mezőgazdasági politika esetében. Ebben meg kell állapodnunk, azt hiszem. Azt gondolom, hogy sokat beszéltem a németországi szőlőtermesztő szervezetekkel is. A szőlőtermelők se akarnak igazából belemenni a közvetlen kifizetések rendszerébe, ami terület alapú, tehát a, a legalábbis a, úgy látom, hogy a jellegi a Németországban igen elégedettek, és a a kis gazdaságok struktúrája mellett nem döntő jelentőségű, hogy 4-5 hektár vagy maximum 10 hektár esetében megkapom a terület alapú támogatást. Ez nem fog fellendíteni nagyon üzemeket, és nem fog ki nagy ugrásokra lehetőséget adni szerintem. Ezért igazából nem látom az okot arra, hogy a rendszert megváltoztassuk, amely most a támogatásokkal működik. De hát ha azt mondjuk mindenki úgy dönt, hogy akar, akkor kialakul annak a lehetősége, hogy a veszélye, hogy minden egyes tagállam külön rendszert alkalmaz, ami a közös mezőgazdasági politika szempontjából nem biztos, hogy célra vezető. Köszönöm. Martin McIntyre asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok Dorfman úrnak az elvégzett munkáért ezen a területen. Úgy gondolom, hogy támogatni tudunk mindent, amely egyszerűsíti a dolgokat és csökkenti az administratív terhelést. Ebből indulunk ki, ez az első megjegyzésem. Hogyha jól értem, jelenleg van egy nemzeti borítékuk a tagállamoknak, és ebből finanszíroznak programokat a szőlőtermesztők számára. Hogyha jól értem, akkor ez a javaslat nem érinti a teljes borítékot a tagállami szinten, és továbbra is ők döntenek arról, hogy a nemzeti támogatási programjaikat hova irányítják. Szerintem a probléma az, hogy szétcsúszik a nemzeti allokációt olyan módon, hogy egy öt éves programról beszélünk, amely az egységes kifizetési rendszert alkalmazza, és itt komoly adminisztratív terhelés jelentkezik mindenek előtt a kifizető ügynökségek esetében Persze megértem az aggályokat, amelyeket tagállamok említettek a december 1 döntéshozatali időponttal kapcsolatban. Dorfman úr, ha jól értem, egy jó kompromisszumot tudott kötni, és gratulálni szeretnék neki ebben. Nagyon jó, hogyha valamit találunk, amit mindenki támogatni tud ebben az összefüggésben. Végül még szeretném elmondani, hogy Mm, sok minden szerepel itt a szőlőgazdák finanszírozásával kapcsolatban. Dorfman úr egy mondatot írt be a az indokállása végébe, ami azt jelenti, az Európai Parlament aláhúzza a, a szektorban a szőlőtelepítési jogok jelenlegi helyzetét. Hát, hogy elutasítjuk a jogosultságok megszüntetését. Ha jól értem, a parlament lehet, hogy döntést hoz, de sokan elégedettek azzal, hogyha megszüntetjük a telepítési jogosultságokat. Klassz kolléganő, elnök úr, tényleg ez nagyon bonyolult Szeretnék gratulálni Dorfman úrnak, aki megpróbálta ezt kibogózni ebben a jelentésében, és Santos-t is úgy értettem, hogy miért kéne előre döntést hoznunk a agrárpolitika reformjának teljes csomagjában kell elhelyeznünk ezt a javaslatot, és nem látom, hogy idén miért kéne dönteni már miközben a kap reformja még nyitott dolog. A kollégákat szeretném felszólítani arra, hogy a közös piaci szervezet esetében a bornál azt mondjuk, hogy megvan az oka annak, hogy miért így alakult ez. Nagy fáradozásokkal sikerült ezt kialakítani itt a parlamentben, és elindítani, és ebből kiindulva elmondhatjuk, hogy direkt hoztuk létre ezeket a nemzeti költségvetéseket, a borítékokat, hogy a tagállam aktívvá válhat a saját területén a szőlőgazdálkodásban. És itt van egyfajta eltérés a közös agrárpolitikához képest. Most a bürokrácia leépítés címszava alatt végül is a szőlőtermesztés bekerült a kap reformja alá, vagy a kapba összességében, és most itt a gond most nem értem, nem tudom a bizottságtól, van-e itt valaki, de azért fel szeretném tenni a kérdést, lehet, hogy Dorfman úr, Herbert Dorfman válaszolni tud erre. Kedves Hajszlin eh, kolléga, eh, valóban egyetértek azzal a szőlészek, borászok számára nagyon fontos, hogy megmaradjon a közös piaci szervezet a bor esetében jövőben is innovatív módon szeretnénk fellépni a bor érdekében, vagy a szőlőtermesztés érdekében, és ezt tartalmazza a rendtartása. Most ezen túlmenően a bizottság megnyitná a lehetőséget arra, hogy bevonják az általános területalapú támogatásba a szőlőtermesztést. Jól értjük ezt? És Dorfman kolléga lehetőséget szeretne adni arra, hogy a tagállamok döntsenek, belépnek az új rendszerbe, vagy nem. Hogyha ez a helyzet, ha jól értem, akkor az egyik lehetőség az, hogy azt mondjuk nem akarunk előre dönteni, megvárjuk, amíg az egész piaci rendtartással kapcsolatos döntés, pontosabban a reformmal kapcsolatos döntés véglegessé válik és elfogadottá válik, akkor döntünk majd, hogy mi legyen a borral, a szőlőtermesztéssel, akkor viszont ez átkerül a tagállamok hatáskörébe, de azzal a fenntartással, hogy ami a piaci rendtartásban szerepel, azt nem, nem érinti az új előírás. Tehát, hogy a tagállamok továbbra is rendelkeznek a lehetőséggel, hogy túllépve a közös piaci szervezeten saját finanszírozást, saját támogatást alkalmaznak. Ha jól értem, akkor Herbert Torfman jól fogalmazta meg a jelentésében, amit szeretett volna. Köszönöm. Köszönöm szépen, Klász asszony. Mielőtt Dorfman úr még szót kap, igazgató úrnak, José Pacsidó igazgató úrnak szeretnék szót adni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadónak is a jelentés elkészítését. Nagyon röviden szeretném elmondani, hogy nincsenek problémáink a jelentés egy nehézség kivételével. Elmondom, hogy miért van ez így. Erdetileg a javaslatunkban azt terveztük, hogy legyen egy dátuma, egy idő, határideje az átalakulásnak a tám, ugye, hogy a támogatásokat átrakják a közvetlen kifizetésekbe. Úgy gondoltuk, hogy ezt 2012-ben a legjobb megcsinálni, hogy felkészüljünk, és kellő idő legyen a gazdák számára, hogy fogadják a kifizetéseket. Utána azt gondoljuk viszont, hogy az augusztusi határidő is elfogadható lenne. A tagállamok élhetnek a lehetőséggel, hogy a saját forrásaikat, amiket borra szánnak, átviszik a közvetlen kifizetésekhez. Luxemburg, Málta és Egyesült Királyság megtette teljes mértékben, Spanyolország és Görögország részben. Tehát itt van egy átmeneti szabályozás, amely a jelenlegi helyzetet tudja rögzíteni. Most, amivel nehézségünk van, és most ezzel válaszolok Kapolos Santos úrnak is, ami a nehézséget jelenti, az az a módosítás. Hogy mi történik, hogy megelőlegezzük, hogy mi történik 2013 után, és akkorra hagyjuk ezt a vitát, hogy amikor megszületik a közös mezőgazdasági politika, és ez viszont nem jelenti azt, hogy ne legyen átmeneti szabályozás. A hetes módosításról beszélek, egyéb iránt pedig elnök úr, azt gondolom, hogy összességében egyet tudunk érteni az összes többi hozzászólással. Köszönöm szépen, igazgató úr. Herbert. Egy egész sor kérdés merült itt fel, igyekszem majd ezekre röviden válaszolni. A bizottság képviselője éppen most mondta, a jelenlegi piaci rendtartás azt tartalmazza, hogy át lehet vinni a nemzeti borítékot a közvetlen kifizetések rendszerébe, és egy néhány tagállam, mondjuk Luxemburgot említették itt, ez egy konkrét kérdés volt Luling asszonytól, tehát ők megtették ezt. Viszont nem úgy tették ezt meg, ahogyan a jövőre ezt tervezik. Ez azt jelenti, hogy az a pénz, ami a nemzeti borítékban van, ez területekre kerül kivetítésre a tagállami szinten, függetlenül attól, hogy az egyéb közvetlen kifizetésekkel mi történik. Ez oda vezet, hogy Luxemburgban például a közvetlen kifizetések lényegesen magas, magasabbak a szőlőtermesztésben, mint a szántóföldeknél vagy egyéb területeken ha a jelenlegi javaslatoknál marad a dolog, ez a jövőben az új közös agrárpolitika alatt nem fog működni, hiszen ott lesz egy nemzeti boríték, vagy az a másik, nem, bocs, rosszul mondtam, mondja hozzászóló, és ebben az esetben a szőlőgazdálkodás egyszerűen bekerül a közvetlen kifizetés normál rendszerébe. Most én értem, hogy a hetes módosítóval, amely hát meg kell még vitatni, hogy jó helyen van-e itt, hogy a hetes pontban ez jó-e így, de alapvetően azt gondolom, hogy az összcsomagot kell megvizsgálnunk, és hogy hol tudjuk a legjobban elhelyezni ezt a módosító ötletet, hogy tényleg észszerű-e az összes mezőgazdasági területre nézve hogyha van nekik egy saját piaci rendtartásuk, mint például a szőlészet, tehát hogy észszerű -e ezt a területet beemelni a közvetlen kifizetés rendszerébe. Ez egy alapkérdés, amit fel kell tenni, és innentől kezdve kell kitalálni, hogy eh, hol lehetne a legjobban megvitatni ezt a módosítót, vagy erről beszélni. Ebből kiindulva tehát, ami a különböző felvetéseket kérdéseket illeti, úgy gondolom egyébként Garcia Perez kolléganő kérdését végül is megválaszoltam már most is. Astrid Luling kérdése a következő részben már válaszoltam erre is. Ha mai rendszerből indulunk ki, amivel Luxemburg vagy részben Spanyolország is működik jelenleg, erre nem lesz lehetőségük a jövőben. El kell dönteni, hogy a jövőben a közvetlen kifizetések rendszere a szőlészet területén hogyan működik, tehát vagy a borítékból, vagy más finanszírozási alapból, tehát a közvetlen kifizetésekből, amit a tagállam kap, vagy ami a tagállam rendelkezésére áll. Nagyon egyetértek, ez egy következő pont, amit Heisling kolléga mondott, illetve Klász kolléganő mondott a legtöbb tagállam végül is mm, elégedett a jelenlegi borítékos rendszerrel, és igazából nincs is kedvük a szőlészetet, a szőlőgazdálkodást átemelni az általános nagy rendszerbe. És a vita az, hogy akarjuk-e, hogy a szőlőgazdálkodás bekerüljön a közvetlen kivizetések rendszerébe. Ez egy fontos vita, és ezért kezdeményeztem ezt. Ami a telepítési jogokat illeti, beszéltem az Michel Dentanel az egységes közös piaci szervezettel kapcsolatos előadóval, tehát és ott van itt egyébként egy kolléganő említette, és ezt az utolsó mondat, amit elhelyeztem, ez nem szerepel a jogi szövegben, hanem csak a jelentés tartalmazza, mi szerint a parlament a telepítési jogok mellett szeretne kitartani. Ez így igaz, mert a DESZ jelentésében ezt már megtettük a kolléga amennyiben jól értettem, a saját jelentésében fel fogja ezt vetni, és akkor itt a parlamentben szépen ki is fog derülni, hogy igaz -e ez, ez a helyzet. Tehát eh, sikerül-e többséget teremteni a parlamentben a telepítési jogok megszüntetésére, vagy nem? Ez a nagy kérdés. A Klász kolléganő kérdése az megelőlegezett döntések, vagy előrehozott döntések kérdésében. Itt például Luxemburg, hogyan működik, hogy egy időben korlátozott időszakra csoportosíthatják át a pénzeket, Luxemburg ezt tette. Nos, ez az időszak lejár, ami azt jelenti, 2014-től kezdve valamilyen átmeneti megoldásra van szükség, ez inkább technikai jellegű kérdés. És hát a bizottság most mondta, hogy ez egy átmeneti szabályozás, hogy ezt a 2014-es évet ne kelljen légüres térben töltenünk. Úgy gondolom végül még, és ezt szeretném még egyszer aláhúzni, az az érzésem, hogyha egy tagállam megkapja azt az opciót, hogy a nemzeti borítékjának egy részét felhasználja az egységes kifizetések rendszerére, és ezzel egyidejűleg kötelezik a tagállamot arra, hogy jogosultságokat adjon a, a gazdáknak, akkor a mezőgazdaság többi szektorának nyomása nagy lesz, hogy ők is megcsinálhassák ezt a transfert. A vége az lesz, a végső hatás az lesz, hogy ha nem is rövid távon, de némi idő elteltével számos tagállamban a nemzeti boríték részben vagy teljes egészében el fog menni arra, hogy közvetlen kifizetéseket finanszírozzunk ezzel. Itt az ágazatban fel kell tennünk a kérdést, hogy van-e ennek értelme ebben a formában, például figyelembe véve az első napirendi pontot is, amiről ma vitatkoztunk, azt gondolom, hogy a nemzeti boríték, a benne szereplő intézkedésekkel, PR munkát tud támogatni harmadik országban, stb. hozzájárulhat ahhoz, hogy Európában a világon versenyképes maradjon a borászat, mert ez egy fontos versenyképes ágazat most is. Biztos nem javítjuk a versenyképességet, hogy ha 250-300 euró közvetlen kifizetést adunk a gazdáknak, és ennyivel csökkentjük a nemzeti borítékot, vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre. Szerintem sem a gazdáknak, sem a szektornak semmi jót nem teszünk ezzel. Ez az egyik legversenyképesebb szektorunk, ágazatunk a mezőgazdaságon belül, igen, aktív is egyes tagállamokban, mm, és szerintem nem sok jót teszünk ezzel az ágazattal, hogyha meglépjük azt, ami itt szerepel. Köszönöm szépen, Herbert. Löling asszony szeretett volna még egyszer szót kérni. Köszönöm, elnök úr. Csak egy rövid kérdést szeretném feltenni. Hogyha a nemzeti költségvetés figyelembe veszik itt az SPS-nél, akkor ez azt jelenti, hogy ez a flattening alá esik, az általány alá esik, ami azt jelenti, hogy a nemzeti összeg a közvetlen kifizetéseknél növekszik az első pilléren belül, legalábbis a szőlőtermelő országokban, ami azt jelenteni, hogy gondoskodniuk kell arról, hogy nagyobb legyen az egyensúly, vagyis többet kell transferálniuk azon tagállamokban, akik kevesebbet kapnak. Pillanatilag ez a helyzet. Tehát közvetlen kifizetést kevesebbet kapnak egyes tagállamok, ami összességében azt jelenteni, hogy a szőlőgazdálkodás a büdzséjének egy nagy részét elveszíteni. Igaz ez így? Jó, persze. Ez számokkal talán egyszerűbb ezt érzékeltetni időnként. Most kerekített számokat mondok Olaszország kapcsán. A nemzeti boríték azt hiszem 220 millió euró évente Olaszországban. Ez az összeg megvan. A nemzeti boríték intézkedéseire lehet ezt felhasználni, ahogyan ez szerepel a rendtartásban, és a tagállam ezt a jövőben is megteheti. Ezzel egyidejűleg viszont mi a kap reformjában úgy döntünk, hogy a szőlőtermesztés támogatható terület lesz. Induljunk ki most abból, hogy az első pillérben 300 eurót fizetünk Olaszországban, úgy átlagban. Ezt 600 ezerrel szorozzuk fel, ez 180 millió euró hiszen ennyi hektárról van szó, és értem a gazdák szempontjából, én is azt mondanám, hogy a nemzeti boríték a 220 millióval kerüljön hozzám, és még adjanak 180 milliót, és erre elméletileg van lehetőség is. Ez a rendelet ezt nem zárja ki, de az a rendelet azt mondja, az, az első pillér 180 milliójának valahonnan jönnie kell, több pénz nem lesz, vagyis a többi, a mezőgazdaság többi ágazatából kell jönnie ennek a pénznek, ezért azt mondja a rendelet, kedves tagállam, ha szeretnéd, akkor a teljes borítékodat, vagy részben felhasználhatod arra, hogy ezt a pénzt, ezt a közvetlen kifizetést az első pillérből finanszírozd ezzel. Tehát dönthetek úgy, hogy 180 milliót kiveszek a nemzeti borítékból, és átrakom a közvetlen kifizetés rendszerébe. Ezt a, mez, a szőlőgazdák nem akarják de, természetesen, de a többi gazda szeretné, mert különben a 180 millió hiányozni fog a többi termelőnél, a nem szőlésznél. És összességében azt gondolom, ha megcsináljuk, akkor egyfajta nyomás alakul ki az egész szőlőágazatban, arra, hogy a nemzeti borítékot arra használják fel, hogy ebből finanszírozzák a közvetlen kifizetéseket. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag vége is lenne valamikor a nemzeti borítékoknak, ezért ezt viszont nem tartom jónak a mezőgazdaság szempontjából. Ezért a kérdés az, hogy miért kell mindenképpen bevonni az első pillérbe támogatható területként a szőlészetet, hogy adott esetben nem észszerűbbe az, amivel most is rendelkezünk szabályozásként itt az ágazatban? Ez a kérdés. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy minden kétséget sikerült kizárni. Június 1-e 12 óra a határidő, addig adhatnak be módosítókat. Tehát ha van még módosítójuk, június 1-e 12 óra a határidő, Amennyiben további hozzászólás nincs, akkor a napi rendünk utolsó pontja következik, a mai ülésen legalábbis, amiről itt szó van, az a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóció és tájékoztatás. A bizottság közleményéről van szó, hogyan kívánják támogatni a mezőgazdasági termékeket José Bové kapta a jelentést, parancsoljon. Donc, euh, ce rapport... Donc... Ez a jelentés a nagy hozzáadott értékű termékek támogatásáról egy olyan zöld könyvből ered, amelyet az Európai Bizottság javasolt, és 2011. júliusában tett közzé. Egyidejűleg a bizottság egy közleményt is kiadott a stratégiáról 2012. márciusában, és ez a nagy hozzáadott értékű stratégiáról szólt, Európa ízeinek támogatására. Tehát ez a munka gyakorlatilag egy jogalkotási javaslatra irányul, amelyet 2012 őszére kell lezárni. Mi húzódik meg a javaslat hátterében, miért eh, folyik most ez a vita? Azt hiszem, hogy ez az első pont, amelyet tanulmányoznunk kell. Ez a politika az 1980-as évekig nyúlik vissza, amikor is a termékek népszerűsítése annak érdekében történt, hogy a mezőgazdasági többlettől sikerüljön megszabadulnunk. Tehát nem, különösen, nem különösképpen a minőségre összpontosult a, a promóció, hanem inkább a piac indokolta a mezőgazdasági többlet kezelését. Aztán a 2000-es évek elején már nem volt többlet a piacon, és egy másik szörnyű helyzet állt elő, amely a különböző egészségügyi botrányokkal volt kapcsolatos, ugye a tojás, dioxin, a kergemarhakor, ugye emlékszünk ezekre, és ugye az uborkával kapcsolatos esetre is emlékszünk még tavalyról. Mindez felvetett különböző problémákat a termékek minőségével kapcsolatban, és a promóció ismét azt a célt szolgálta, hogy visszaállítsuk a fogyasztók bizalmát a mezőgazdasági termények iránt különböző egészségügyi problémák, botrányok merültek fel, tehát ez is fontos volt. Ha pedig most megnézzük a bizottság javaslatát, akkor a következőt láthatjuk. Egy új ösvényen haladunk most. Stratégiát próbálunk kialakítani, hogy növeljük az élelmiszerláncban a minőséget egy, most az információra helyeződik a hangsúly ebben a stratégiában, egyfajta új utat vázolt fel a bizottság. Valós európai hozzáadott értéket szeretnénk teremteni, hogy a promóciós programokat javítsuk, hogy ezek hatékonyabbak és egyszerűbbek legyenek, szinergia hatás valósuljon meg a különböző promóciós eszközök között. Ezt javasolja tehát a közlemény, ez, ezek volnának a különböző elemek. A költségvetés nem különösebben nagy, 55 millió euróról beszélünk, ennyit irányoztak elő erre a célkitűzésre, és társfinanszírozás is szükséges, tehát elég bonyolult a rendszer. És a költségvetés elég korlátozott. Általában ennek 70%-a ugye Európában az európai fogyasztásra irányul, és egy rész, a promóció egy része aztán a harmadik országok felé fordulna. Hol tartunk most, és mi történik a jövőben, ezt tanulmányozom a jelentésben. Ebben a jelentésben azt nézem meg, hogy a bizottság javaslata a megfelelő irányba mutat, de lehet, hogy egy kicsit túl kellene ezen még lépni ami a minőség fogalom meghatározását illeti, illetve az európai élelmiszerek sokszínűségét, a bizottság javaslata Európa ízeiről ír. A probléma azonban az, hogy nem tudjuk ez mit jelent pontosan. Úgy gondoljuk, hogy el kell ismernünk ezt az elképzelést, a sokszínűséget, azt, hogy milyen gazdag rétű az európai ételek, élelmiszerek ízvilága, hogy pontosan tudjuk is azt, hogy miről van szó, amikor Európa ízeiről beszélünk, hiszen itt többes számot használunk, nem pedig egyes számot és vannak a minőséggel kapcsolatban sajátos egyedi kitételek, amelyeket kiinduló pontként felhasználhatunk. Ugye vannak különböző termelési módszerek, a származás, egy kulturális kontextus is létezik, vannak különböző minőségi jelek, mint például az oltalom alatt álló eredet megjelölések, vagy a földrajzi jelzések. Ezek alapként, kiinduló pontként szolgálnak. De ha ezt vesszük első definíciónak, akkor meg kell néznünk, hogy mi történik a helyi, regionális aspektusokkal, ezeket is be kell vonnunk. Definiálnunk kell az ízeket. És ez nem a védjegyekkel kapcsolatos, nem függ össze a védjegyekkel, illetve azok definíciójával. Persze ebben a kérdésben is meg kell egyeznünk. Tehát ami Európa ízeit és ennek a gyakorlati vonatkozásait illeti, a bizottság eredeti célja az volt, hogy a sokszínűséget lehetővé tegye, és eh, ezáltal kell biztosítani a termelők számára a méltányos árakat. De ez ez eh, csak induló pontként tekinthetjük, ezen túl kell lépnünk. Éppen ezért a jelentésemben felvetettem egy elképzelést, azt, hogy lépjünk túl ezen elemeken, menjünk messzebbre, és nézzük meg a különböző termelési rendszereket, azon rendszereket, amelyek választ adnak a, azon kihívásokra, amelyekkel a gazdák szembesülnek, mint például a ö, biodiverzitás, ennek fenntartása, az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Úgy vélem, hogy új elemekre is tekintettel kell lennünk. meg kell néznünk, hogy a gazdák hogyan tudnak választ adni a mezőgazdasági kihívásokra, hogy az olyan mezőgazdasági gyakorlatokat kövessenek, amelyek megfelelnek a kihívásoknak, és koherensek legyenek a bizottság által elindított programoknak is. És amire szintén kitértem és amit definiáltam, az az, hogy itt nem egy európai termelési modellről van szó. Igazából nem tudom, hogy mit jelentene egy európai termelési modell, ilyen nem létezik, ennek nem, nincs értelme, hiszen nagyon sokrétű a mezőgazdaság, tehát eh, nem vetünk mindent egy kalap alá, és nem mondhatjuk azt, hogy létezik egy európai termelési modell. Úgy gondolom, hogy ez félrevezetni a fogyasztókat. Tehát eh, sokkal egyértelműbben kell fogalmaznunk, és azt is elmondom ebben a jelentésben, hogy egyszerűbb irányítás felé kell elmozdulnunk, a programok között szinergiára van szükség, ez mind rendben is van, de körültekintőnek kell lennünk. Óvatosan kell bánnunk ezen kifejezésekkel, és a bizottsági közlemény negyedik pontjában a bizottság egy nagyon fontos dolgot fogalmaz meg, ami véleményünk szerint konzisztens a különböző általunk megemlített felvetésekkel. Hangsúlyozza a helyi piacok fontosságát, illetve a rövid élelmiszer lánc jelentőségét, a közegészségügyet, a fenntartható termelési rendszereket, az állat jólétet és egyéb kérdéseket. Itt tehát azt hiszem, hogy nagyon fontos elemeket találhatunk, amelyek alátámasztják azt, amit én is kifejtettem, és ami koherensé teszi az egész rendszert tehát egy ilyen fajta európai termelési modell felé el lehet mozdulni. Össze kell kapcsolnunk a különböző elemeket. A helyi termékek, a helyi termelés és olyan modellek összekapcsolására van szükség, amelyek választ adnak az új kihívásokra. Össze kell kapcsolnunk ezeket tehát. Ez lenne a kiinduló pont és a támogathatóság majd persze attól függ, hogy mi történik ezen elemekkel, tehát biztosítanunk kell azt, hogy következetesek maradunk. Az információ a harmadik országok felé egyszerű kell, hogy legyen. Az emberek meg kell értsék, hogy a különböző termékek hogyan felelnek meg a kihívásoknak. Ez lenne egy gyors áttekintés a különös, különböző pontokról, amelyekre kitérek a jelentésemben. Ez az eszköz lehetővé kellene, hogy tegye számunkra azt, hogy javítsuk a termelést, javítsuk a minőséget, valamint a termelésről az információt, a tájékoztatást, és jobb kapcsolatra van szükség a gazdálkodók, illetve a fogyasztók között. Elvégre az a célunk, hogy megerősítsük a, kettő közt, a két fél közti kapcsolatot jobb biztosítékokat tudunk így nyújtani, jobb árakat a fogyasztók számára. Úgyhogy ez mindenképpen a megfelelő irányba mutató lépés. A megfelelő dinamikáról van itt szó. Javíthatunk ezen persze, javíthatjuk ezt a politikát, hogy eredményesebb legyen, és hogy mindenki pontosan értse, miről is beszélünk. Tehát a kétértelmű kérdéseket tisztáznunk kell. Köszönöm szépen, José. Most pedig megnyitom a vitát, és Renz Kessia képviselő kap szót. Renz Garcia asszony, köszönöm szépen ezt a jelentést. Valóban ez rendkívül sürgős és időszerű a fogyasztók szempontjából is, hiszen a fogyasztók, az európai fogyasztók nem ismerik azt, hogy a közösségi termelésnek milyen többletértéke van. Sohasem tettünk erőfeszítést, hogy elmagyarázzuk azt, hogy az eredet megjelölések, a földrajzi jelzések vagy a hagyományos különleges termékek milyen minőségi információval bírnak és ezek rendkívül fontosak mindannyiunk a fogyasztók számára. Éppen ezért vélem úgy, hogy ez nagyon fontos, és el kell ismernünk az európai termelésben rejlő hozzáadott értéket, úgyhogy ez egy nagyon örvendetes kezdeményezés. Ami ezt a három bizottsági fejezetet illeti a különböző termékek promóciójával kapcsolatban, ugye a termékek és a válság idején való promóció, most az utóbbira térnék ki. Emlékeztetnék arra, hogy egy éve történt az ekoli botrány, és azért mondom, hogy botrány, mert ami történt, az valóban riasztó volt, és megbotránkoztatta a lakosságot, mert a közösségi termelőket óriási támadás érte, ami teljesen megalapozatlan volt és indokolatlan. Úgyhogy szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság ezen példa után hogyan kívánja azt elérni, hogy higgyünk, hogy hitelesek legyünk. Gyorsan kell reagálni, sem értelme nincs annak, hogy hónapok vagy évek elteltével megpróbáljuk népszerűsíteni a termékeket, hiszen óriási kár következett már be. Tehát amire valóban szükség van az, hogy az Európai Unió biztosítsa, az Európai Közösség biztosítsa azt, hogy a promócióra szánt összegek gyorsan elérkezzenek és hatékonyak legyenek. Egy másik kérdés pedig, amire szeretnék kitérni, az azon követelmények, amelyeket a bizottság elvár a szereplőktől, hogy felhasználhassa az alapokat. Hogyan kíván a bizottság gyorsabban fellépni? Mindig, amikor a bizottság azt mondja, hogy fel akarja gyorsítani a folyamatokat és csökkenteni akarja a bürokratikus terheket, azt látjuk, hogy épp az ellenkezőjét éri el, és minden még bonyolultabbá válik. Szeretném tehát tudni, hogy milyen elképzelése van az Európai Bizottságnak, vagy Bové úr, talán ön tudna-e javasolni valamit az Európai Bizottságnak, hogy hogyan lehetne gyorsabban és hatékonyabban fellépni. A költségvetés. Ha jól értettem a bizottság javaslatából, akkor sokkal több lehetőség nyílik a promócióra. Kérdezem én, hogy milyen pénzzel, milyen pénzt tudunk ezt felhasználni. A költségvetés ugyanaz, mint ami jelenleg rendelkezésre áll, vagy valahol talál majd összegeket az Európai Bizottság, amelyeket fel lehet majd ezen promóciós kampányhoz használni. És végezetül egy nagyon fontos részlet. Egy olyan ágazat, mint a bor, amely sok esetben, sok európai országban élelmiszernek minősül, más ágazatokkal szemben diszkriminációnak van kitéve, azért, mert nem lehet európai alapokkal népszerűsíteni. Javasolnék valamit, Bové úr. Ha lehetséges, akkor legalább azon tagállamokban, ahol élelmiszernek minősül a bor, terjesszük ki a promóciós tevékenységek körét ha lehet, akkor legalább azon országokban, és csak azon, az, azon országokban, ahol élelmiszernek minősül. Azt hiszem, hogy így mindenképpen méltányosan lépnék fel, és igazságosan bánnánk el minden egyes ágazattal. Köszönöm. Köszönöm. Ágyúszó asszony, majd Patron neves kollega következik. Mikrofont kérünk. Gracias, presidente. That's ah, good. Azt akartam mondani csak, hogy az árnyék jelentéstevő még nem ö, szólalt fel ebben a témában, ez Patraun néves asszony, tehát talán neki kellene először meg a nyúszot, és akkor utána szólalnék fel én is. Okay. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, és elnézést kérek ezért a konfúzióért. A mikrofon egy picit megnehezíti a logisztikát. Engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjak az előadónak. Az első pont a kontextus, amelyet felvázolt, mert valóban számomra ez döntő fontosságú. Van egy kontextus, van egy történeti kontextus, de most a jelenlegi környezet teljesen más. Tehát ez az út, amilyen most haladunk, ez egy olyan út, amelyben mindannyian meg kell, hogy állapodjunk, egyetérthetünk a különböző kérdésekben, amelyeket majd felvetünk, de mindenek előtt az az út, amelyen haladunk az európai termékek promóciója tekintetében, Ebben mindannyian egyetértünk. Ugyanakkor fontos megértenünk ezt az új logikát is, amelyet Bové úr említett. Kérdés, hogy ez az út, amelyen haladunk, választ ad-e a lényegi kérdésre. Az európai gazdálkodók ugyanis régóta felteszik már ezt a kérdést, de még mindig nem kaptak választ erre fontos-e az érdemese az, hogy az Európai Unió ilyen nagy, ilyen komoly követelményeket, környezetvédelmi, egészségügyi, állatjóléti követelményeket, munkajogi követelményeket fogalmazzon meg, mert ennek következtében sokkal magasabbak a termelői költségek a gazdálkodók számára. Kérdés, hogy ez megérje, vagy sem hogy a gazdálkodóink eleget tegyenek az összes ilyen követelménynek. Ha ezzel a jelentéssel be tudjuk bizonyítani azt, hogy lehetséges egy hozzáadott értékkel ellátni az európai gazdák által előállított termékeket a belső piacon és a unión kívüli piacon is, akkor igen, akkor rendben, akkor egyszer végre választ kapnak a gazdák, hogy valóban megéri. De ha ezt nem érjük el, akkor gyakorlatilag válasz nélkül maradunk, és fennáll a korábbi kérdés, hogyan tudunk versenyképesek lenni, ha egyszer a termelőköltségek itt magasabbak. Ez számomra a lényegi kérdés. Ez az igazi kérdés, és ez egy komoly lehetőség számunkra, hogy most az európai gazdák eleget tegyenek a követelményeknek mert fontos, hogy számukra egyfajta kompenzációt biztosítsuk, hogy számukra megérje mindez. Ezek után pedig van jó néhány aspektus, amelyet szerettem volna felvetni, de természetesen hangsúlyoznám, hogy egyetértek azzal, amit az előadó mondott, és amit kollégám Eszter is kifejtett. Ezek olyan kérdések, amelyeket valóban be kell építeni ebbe a jelentésbe és nyilván konszenzus szükséges a bizottságunk részéről ehhez. Szeretnék hozzátenni az elhangzottakhoz már, a már elhangzottakhoz néhány aspektust. Először is egyértelműen értenünk kell, be kell látnunk azt, hogy hosszú ideje küzdünk azért, hogy az európai termékek minősége magas legyen és sokszínűek legyenek. Ez egy olyan küzdelem, amelyet azt hiszem, hogy megnyerhetünk. Ehhez azonban biztosítanunk kell a jó piaci pozíciót. A kettő ugyanis összefügg. Így a nyereségességet is elérhetjük. Meg kell hódítanunk a feltörekvő piacokat. Tudjuk, hogy milyen a válság most Európában, és azt hiszem, hogyha azt akarjuk, hogy a termékek nyereségesebbek legyenek, akkor meg kell nyitnunk a termékeket a különböző piacok felé figyelembe kell vennünk a feltörekvő, növekvő piacokat, és meg kell értenünk azt, hogy hogyan tudjuk az európai termékeket ezen új feltörekvő piacokon elhelyezni, és hogyan tudjuk a vállalatok helyzetét javítani, hogy egyáltalán megjelenhessenek ezen piacokon. Az egyszerűsítésről már többször hallhattunk, kérdés, hogy hogyan fogjuk megoldani, megvalósítani. A költségvetésről is hallhattunk már, ez mind nagyon szépen mutat a papíron, Na de mi változik a valóságban, hogyha nincs egy olyan támogató költségvetés, amelyel konkrét formába önthetjük a papíron szereplő intézkedéseket. Szükség van arra, hogy valamilyen módon növeljük a költségvetést, mert különben semmit nem tudunk véghez vinni. Egy másik aspektus pedig, ami számomra nagyon fontos, a termelők akik részt akarnak majd venni ebben a programban, mindenképpen egyszerűbb eljárásokat igényelnek, kell, hogy egyértelmű kritériumokat dolgozzunk ki a hozzáférés számára, és egyszerűbbé kell tegyük a részvételt. Azok, akik ezt akik nem vesznek majd részt a programban, nem jelenti azt, hogy ők ne használhatnák ki azon lehetőségeket, amelyek által termékeiket elhelyezhetik a piacokon az unión kívüli piacokon, úgyhogy ezek nyereségesebbé váljanak. Úgy gondolom, hogy rendelkezésre kell bocsátani az Európai Bizottságnak az adatokat a különböző gazdaságokról, a különböző országokról, piacokról a vállalatok számára. Egyfajta kézikönyvet, egyfajta iránymutató kézikönyvet is ki lehetne dolgozni, ami információval látná el a a termelőket, és a bürokratikus terheket könnyíteni számukra, mert tényleg fontos, hogy olyan piacokon is elhelyezhessék a termékeiket, amelyek nagyobb nyereséget jelentetnek számukra. A kifizetések a nagy horderejű, illetve nagy finanszírozást igénylő projektekhez a az éves költségek 30%-ának fedezése nem mindig kielégítő ahhoz, hogy egyáltalán elindulhasson ez a projekt. A KKV-k ösztönzése, hogy vállalati csoportosulásokat hozzanak létre, és hogy a nemzetközi piacokon hatékonyabban lépjenek fel, ebben a tekintetben is előre kell lépnünk, és úgy gondolom, hogy érdemes volna kísérleti projektekről is beszélnünk a harmadik országokban, és ezt össze kell kapcsolnunk ugye a piacra való jutással is. Vannak egyéb kérdések is, amelyeket kifejthetnék, de nem akarom ezt túl hosszúra nyújtani. Ugyanakkor, ami ezt az új logikát követi, nos, van erre is egy válaszunk. A válaszunk az, hogy ez az új logika nem lehet pusztán az, hogy konszenzust teremtünk az elképzelések szintjén, hanem mindenképpen hatékony cselekvési terveket kell kidolgoznunk. Olyanokat, amelyek biztosíthatják azt, hogy ilyen, tényleg ilyen hozzáadott értékük legyen az európai termékeknek. Azt akarjuk elérni ugyanis, hogy a piacokon jelen lehessenek a termékek, és ezt a hozzáadott értéket biztosítanunk kell a termelők számára. Ez egy kitűnő lehetőség, ha kihasználjuk remek, ha nem, akkor az egy kudarc lesz a termelők számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Patron Neves asszony. Most pedig Javat eh, képviselő kap szót. Ayuso képviselő. Eh, mm, Köszönöm szépen az előadónak, az jelentéstevőnek is. Teljes mértékben egyetértek mindazzal, amit Patron asszony elmondott. Ami pedig a nevet illeti, ugye Európa ízeinek támogatása, ez a leg, ez mellékes, a lényeges dolog az az, hogy hogyan tudjuk eladni a termékeinket az unión belül és kívül. Az Európai Biz- Mezőgazdasága kapcsolatban ugye elmondta Patron asszony, hogy összefügg a környezetvédelemmel, az állatjóléttel, a szociális normákkal, különböző normákkal, és az európai termékek a legbiztonságosabbak a világon. De a helyzet az, hogy ezek drágábbak is, az előállítás költségesebb, és ezt ki kell fejteni az unión belül és kívül is a promóció során. Az európai fogyasztó felé is ezt ki kell fejteni, mert különben másfajta terméket fog választani, például a tojásoknál azt követelik meg, hogy 750 négyzet négyzet, négyzetcentiméteres legyen egy ketrec, például a Brazíliából vagy az Egyesült Államokból származó tojások esetében 350 négyzetcentiméteresek a ketrecek, akkor mit érünk azzal, hogyha a tyúkok nálunk élnek a legjobban, hogyha ezt nem tudjuk kommunikálni, nem tudjuk a fogyasztók felé közvetíteni, mert amikor a fogyasztó választ, akkor azt mondja, hogy egy kicsit többet fizetek, mert így együttműködhetek annak érdekében, hogy remekül éljenek a, a tojótyúkok. Ez más esetekben is elmondható. Van az élelmiszerügyi hatóságnak egy április 4 jelentése, amelyben miután számos terméket elemeztek, megállapították azt, hogy a harmadik országokból importált mezőgazdasági termékeknél sokkal magasabb a peszticidek szintje, mint az uniós termékeknél. A gazdák, főleg Európa déli részén, nagyon sok terménynél csak a peszticidekkel tudnak a kártevőkkel szemben fellépni, de fel kellett hagynunk a termeléssel, mert nem használhatják a peszticideket, de ezt is ki kell fejteni a promóció során, hogy a fogyasztó, amikor döntést hoz és többet fizet adott esetben, akkor tudja, hogy miért teszi ezt. A bizottsági közlemény számomra nagyon jól hangzik, kitűnő, persze ugye a pénz eh, nyilván nagyon szűkös. A promóció az Európai Unión belül azt eh, kell, hogy elérje, hogy elmagyarázza, miért eh, drágábbak, de ugyanakkor miért jobbak is az európai termékek. Aztán ott vannak a márkák, ott, vannak a, ott van a magán ágazat. Aztán ugye vannak a szabályok, az előírások, de ezek átláthatóak és a lehetőleg egyszerűbbek kell, hogy legyenek. Tisztán kell lássuk azt, hogy a mezőgazdaság itt sokkal drágább, sokkal költségesebb. Aztán ugye a konzervek, a halkonzervek, amelyek dél kelet származnak, hát erről ne is beszéljünk, de hát ott még ellenőrzések sincsenek. Ha nem tiltjuk be azt, hogy bejöjjenek az ottani termékek, akkor legalább el kell magyaráznunk a fogyasztóknak azt, hogy a mi termékeink miért sokkal jobbak. Ez nagyon fontos. Mondhatnék persze mást is, amit ugye Eszter a borra kapcsolatban elmondott, ez, egy, ez természetes. A bor egy élelmiszer termék, amely nagyon sok munkahelyet teremt a feldolgozó iparban, az elsőleges termesztés során is, és természetesen ezt is támogatni kell. Köszönöm. Hallward. Köszönöm szépen, Howard, és utána Dorfman. Köszönöm szépen, elnök úr a mezőgazdasági ágazat jelentősége központi a növekedés szempontjából. A bizottság közleményének a rendelkezéseinek a célja az európai mezőgazdaság versenyképessének növelése, verseny erősítése. Az Európa európai ágazatban 1,2 millió munkahelyet biztosít az élelmiszerfeldolgozó ágazat, az én hazámban is magas szintű foglalkoztatást biztosít. Ideje van annak, hogy megvizsgáljuk a promóciós intézkedéseket, a, különösen a kapreform kontextusában. A mezőgazdaság és az élelmiszer e, ipar sikertörténet az EU-ban, de újra és újra ebben a szakbizottságban feltesszünk kérdéseket, és a bizottság még mindig nem tudott válaszolni arra, hogy hogyan lehet tovább csökkenteni a bürokráciát. Egyszerűbbek, rugalmasabbakká, hatékonyabbakká kell tenni az irányítási programokat, szabályokat. A termelők számára kell, hogy minden egyszerűsödjön gondolkodni kell azon is, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni a promóciós programok kezelését, hogyha több országra terjednek ki ezek a programok. Világos az, hogy vannak lehetőségek arra, hogy a generikus, illetve az oltalommal ellátott földrajzi jelöléseket élvező termékeknél javítsuk az értékezhetőséget. Különösen a családi eh, gazdák, kodásokra kell, hogy nagy figyelmet fordítsunk. A fogyasztók felé fontos kommunikálni azt, hogy a kap milyen értékes, és hogy van értelme annak, hogy szigorú követelményeknek felelnek meg az európai gazdák, csak a tudatosítás kell jobban csinálni. Új piacok, új növekedési lehetőségek állnak előttünk. A bizottság a közleményében azt javasolja, hogy a tájékoztatás és a promóció meg kell, hogy célozza a helyi piacokat, le kell rövidíteni a szállítási láncot, és ki kell zárni a jövőbeni promóciós rendszerekből bizonyos termékeket. A promóciós politikát a harmadik piacok összefüggésében is meg kell valósítani. A harmadik országok beli és az európai fogyasztókra egyaránt gondolnunk kell a promóció kapcsán. A helyben előállított terméket jobban előkébe kell helyezni, és nem kell feltétlenül ezeket csak a, beszorítani a vidékfejlesztési programok korlátai közé. A helyi hagyományos termékeket jobban kell promotálni, és azokban a régiókban, ahol nőtt a mikrovállalkozások és a KKV-k száma, ott nagyon nagy mértékben megnőtt a helyben elállított hagyományos élelmiszerek értékesítése. Az új vállalkozások fenntarthatóságára is gondolni kell, erősíteni kell otthon is és a külpiacokon is a piaci pozíciójukat. Ez a kezdeményezés sok előnyel jár az exportpiacok számára is de azt is vizsgálni kell, hogy ez hogyan lehet beépíteni az új közbeszerzési szabályokba. A biotermesztés, a márkák alkalmazása, mindezek fontos szempontjai a promóciós erőfeszítéseknek. Az is világos, hogy világos egyetemi elkötelezettség kell a promóció mellett, és ez a jelentés mindenképpen egy érdekes és nagyon aktuális jelentés. Herbert Dorfman és utána Luis Kabula. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek, két kérdést szeretnék mindössze feltenni. A jelentéstevő már elmondta nekünk, hogy 55 millió euró áll, vagy 50 millió euró áll rendelkezésre. Ez mindössze egy ezrede a kap költségvetésének. Akkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy a, ahhoz, hogy a termékeinket népszerűsíteni tudjuk az egész világon, vajon a kapköltségvetésének egy ezreléke elegendő-e? A versenyképességet is szeretnénk erősíteni. Ugye erről beszélünk itt már két órája, de úgy tűnik, hogy a pénz bizony túl kevés. Nagyon fontos kérdés ezzel a, az egész dossziével kapcsolatban az, hogy mit kell tennünk. Reklámra nyilvánvalóan szükség van, a szabályaink viszont nagyon bonyolultak, és ezért nehéz reklámozni olyan márkákat, termékeket, amelyek eh, tényleg eh, rendelkezésre, tehát európai alma, vagy európai tészták, vagy európai borok, ezek eh, egyszerűen hiánytermékek a piacon. Pesgő, Kianti, bor, de olyan már, hogy európai olyan nincsen. Ezért eh, hogyan tudjuk reklámozni az európai termékeket? Eh, a vállalkozások eh, pedig ugye 20%-os részesedést kell, hogy felvállaljanak, de ezt nem fogják tudni teljesíteni, hogyha nem is tudják megnevezni, hogy mi ez a termék, amit el akartak adni. Ebből a zsákutcából akkor tudunk kijönni, hogyha az eredeti jelölésre koncentráljuk az erőfeszítéseket, láthatóbbá kell tenni azt, hogy honnan származik az adott termék, és legyenek európai jelölések. Ami pedig a saját márkákat életi és magán jellegű márka neveket, ez egy elég bonyolult kérdéskör. Tehát végezetül elmondhatjuk ezzel a dossziével kapcsolatban is, hogy koncentráljunk a legfontosabb kérdésekre. Kopulos Santos úr, köszönöm elnök úr. Nem szeretném most megismételni az egész vitát, csak tájékoztatást szeretnék adni a kollégáknak és a jelentéstevőnek is, hogy figyelembe kellene venni a pénzügyi nehézségeket a közvetlen kifizetések kapcsán, és már elmondtuk, hogy van, ami nem támogatható, és hát el kell gondolkodnunk, hogy ezek helyes döntések voltak-e. Köszönöm szépen, Luis, akkor Pacséko igazgató úr következik, és utána még egyszer José Bové, mint a jelentés készítője. Köszönöm, elnök úr. José Bovénak az előadónak is szeretnék köszönetet mondani. Én nem akarom megismételni mindazt, amit ő már elmondott. Egy eh, nagyon jó jelentést készített arról, hogy eh, mi minden tartalmaz a mi közleményünk, és eh, szerintem egy irányba haladunk. A termelési rendszereinket támogatnunk kell. Fenntartható termelési rendszerekre van szükség, ezt a típusú mezőgazdasági gyakorlatot támogatnunk kell, és ahogyan a szakbizottság néhány tagja is elmondtam, ez Hát, a parlament is támogatja, és mi is ebbe az irányba akarunk menni, ezért tartjuk szükségesnek ezeket a promóciós programokat. Beszélünk kell arról is, hogy hogyan kell reagálni a válságokra. Ugye válságos időszakot élünk, és sok rendszer lassan működik, van egyfajta pályázati rendszer, ez is sokszor túl lassú, és nem tudunk azonnal reagálni. Ehhez plusz támogatási intézkedésekre lenne szükség. Azután itt van a pénz, a pénzeszközök kérdése, ez mindig egy nagyon érzékeny kérdés, hova mire fordítjuk ezeket a pénzeket az agrárpolitikában. Itt is képeseknek kell lennünk arra, hogy a kihívásoknak megfeleljünk ezekkel a támogatási intézkedésekkel. És szeretnék még egy kiegészítő észrevételt tenni. Dolgoznunk kell azon is, hogy az Európai Unión kívül is növeljük a piaci részesedésünket. Ez is eh, célja kell, hogy legyen eh, a eh, termék promóciós erőfeszítéseknek. És azon is el kell gondolkoznunk, hogy hogyan tudnánk ebbe minél inkább bevonni a márka neveket. Ez vonatkozhat például a bor speciális népszerűsítésére, de az általános értékesítés támogatás kapcsán is érdemesen elgondolkozni talán azon, hogy nem lenne értelme annak, hogy márkanevekhez kapcsoljuk ezeket az erőfeszítéseket. Így konkrétabb támogatást tudnánk adni, és talán jobban be tudnánk törni külföldi piacokra is. Dorfman úr is eh, azt hiszem valami ehhez hasonlót mondott, eh, és Tom Gomes asszony is. Milyen erőfeszítéseket kell tenni a több országban működő programokkal kapcsolatban? Hayward úr beszélt erről. A költségvetésünknek mindössze 9%-át fordítjuk olyan programokra, amelyek több országban valósulnak meg, tehát ezt a dimenziót erősíteni kell Támogatás kell, hogy adjunk, nagyobb támogatás kell, hogy adjunk az ilyen típusú európai együttműködésnek, hogy lehessen értékesíteni olyan termékeket, amelyeket hasonló termelési eljárásokkal állítanak elő, és több országban, és ilyen módon több ország közös erőfeszítéseket tehetne az értékesítés támogatása terén. Még egy dolog, elnök úr, nagyon jól tudjuk, hogy ezek, ez a körforgás nagyon fontos szerepet játszik. Már a regionális fejlesztés támogatása kapcsán is elmondtuk ezt. Rendelkezünk bizonyos költségvetési pénzeszközökkel, és azt hiszem reális dolog kiindulnunk abból, hogy ezeket a forrásokat felhasználhatjuk vagy esetleg átvihetjük az értékesítés támogatásával kapcsolatos költségvetésbe. Köszönöm szépen, és most a záró megjegyzéseket José Bové teheti meg. Igen, köszönöm. Feljegyeztem az elhangzottakat, majd meglátom, hogy hogyan tudok minél többet beépíteni a jelentésembe. Költségvetési kérdésekkel kapcsolatban hát mindig problémák jelent az, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre de a szokványos támogatás költségvetéséből, hogyha még válságokat is le akarunk küzdeni, akkor abból eh, az nagyon nehéz lesz. Franciaországban ez például nagyon megterhelni a költségvetést. Ha abból indulunk ki, hogy kiegyensúlyozott a költségvetésünk, és ebből támogatjuk a promóciót, de közben kitör a válság, akkor most a kérdés az, hogy minden pénzt a válság leküzdésére fordítsunk. Én azt kérném az Európai Bizottságtól, hogy gondolkozzanak el még jobban azon, hogy hogyan lenne célszerű reagálni a válságokra. Eh, hogyha most ebből a költségvetésből kell finanszírozni a eh, válságra adott reakciókat, akkor egyszerűen nem lesz elég a pénz az értékesítés eh, támogatására. Itt valami plusz forrásokat kell ehhez biztosítani. Még egy dolgot szeretnék felvetni, talán pontosabb pontosabban kell majd fogalmazni a jelentésben erről. Több kollega felvetette azt, hogy az európai kívüli harmadik piacokra is gondolnunk kell. Azaz, ott célszerű lenne nagyobb piaci részesedést szerezni az európai termékeknek. Az értékesítés támogatása, most egy modell, amit alkalmazunk, de hogyha olyan országoknál maradunk, ahol, amelyek nagy értéket testesítenek meg, akkor ezekben az, ország, ezekben az országban is érdemes lenne többet exportálnunk, és nagyobb piaci részesedést szereznünk, de úgy, hogy a saját termelést ne veszélyeztessük, tehát ne a helyi termelés rovására próbáljunk meg ezt az expanziót megvalósítani. Természetesen jó, hogyha támogatást adunk a, azoknak a termékeknek, segítjük azoknak a termékeknek az értékesítését, amiket el akarunk adni, de az európai termékek eh, általában a bor kivételével eh, elég csekély arányba jutnak el a harmadik országokba, az EU-n kívüli piacokra. Ennyi lett volna az erre adott válaszom. Felvetődött a helyi piacok kérdése. Az Európai Bizottság miért tartja ezt ennyire fontosnak? Nos, azt hiszem, abból az elgondolásból indulhatunk ki, hogy valamennyien látjuk azt, hogy gazdasági és szociális szempontokból nagyon fontosak a helyi piacok, és az, hogy a helyi termelők ott helyben tudják eladni a termékeiket és szeretnénk azt is támogatni, hogy a fogyasztók is próbáljanak meg helyben vásárolni, hiszen így lehet akkor a helyi piacokon eladni a helyi termelők által előállított termékeket. Így lehet egy ilyen rövid ö, kör folyamatban értékesíteni a termékeket és azt hiszem, hogy jobban lehetne ezt még struktúrálni, sok struktúra tönkrement. Nagy-Britanniában a helyi piacok korábban működtek, friss termékeket vittek a piacokra, a helyi piacokra a termelők, de ez jelentős mértékben visszaesett és ezért szükség lenne újra éleszteni az ilyen helyi piacokat. Ennyit szerettem volna elmondani, és közösen még tovább gondolkozhatunk ezen. Köszönöm, Zsózé, köszönöm szépen. A mai ülést ezzel belekezdtem. Holnap 9-kor kezdünk a szakbizottságban. 15 órakor lesz holnap délután a jelentés készítők és a koordinátorok ülése. Csolos biztos úr lesz jelen. Jó estét!